Right, good morning everybody. Could you... Jó reggelt mindenkinek. Kérem foglaljanak helyet. And get uh, calm down again. Egy kis csendet kérnék a teremben. Köszönöm. Right. We will be, we'll be ready to start again. Akkor újra kezdenénk az ülést. Szeretnék mindenkit üdvözölni reggel is, részemről is, és a társelnök részéről is. Villa Joana úr részéről. Először Mario Draghi előadását halljuk majd, a pénzügyi stabilitási tanács elnökét, utána Dominik Strauss-Kahn következik, a Nemzetközi Valuta Alap ügyvezető igazgatója, majd az utolsó előadásunk Michel Barnier, aki a belső piacért és szolgáltatásokért felelős európai biztos. Biztos vagyok benne, hogy nem kell őket bemutatni egyáltalán. Utána vitát folytatunk a tagokkal, és az összefoglalót 12 órakor tartjuk meg. Mindenkinek köszönöm, hogy ellátogatott ide. Biztos vagyok benne, hogy csak úgy, mint tegnap, nagyon dinamikus megbeszélést folytatunk, akkor annak érdekében, hogy elég időnk jusson az előadókra és a vitára tisztelt vendégek, megadom a szót Mário Draginak. Thank you. Thank you, madam. Um, köszönöm, asszonyom. Örülök ennek a lehetőségnek, mégpedig két okból. Az egyik az, hogy tényleg megtiszteltetés itt lenni, a másik pedig inkább egy intézményesebb ok, nevezetesen, hogy nincsen megfelelőbb hely e, ilyen dolgokról beszélni, mint ez itt, tehát a szabályozó, e, szabályzási reformról. A nemzeti és regionális jogalkotó E, szervek fogják kimondani az utolsó szót a reformokról. Nem is fogok sokat foglalkozni a jelenlegi gazdasági helyzettel, mert itt ül mellettem Dominik Stroszkán, aki nyilván ezt ügyesebben meg fogja tudni csinálni. Tehát ezzel kapcsolatban csak két szót mondanék a kilábalás egyenletlen, és mindenhol törékeny, ráadásul Európában még gyenge is. Ami pedig a bankrendszert illeti, noha a hitelhelyzet a kis és középvállalkozások vonatkozásában még elég rossz, és a hitelveszteségek pedig gyakorlatilag mindenhol jelentősen növekedtek és növekednek. A bankok úgy tűnik, hogy kevés kivétellel úgy tűnik, hogy megoldják a pénzügyi gondjaikat, illetve a tőkeszerzési gondjaikat. A tőkeszerzés javult, és eh, az elmúlt 12 eh, hónapban jelentős tőkét sikerült bevonni. Ugyanakkor a mérlegük még mindig törékeny, hiszen eh, különböző valuációs problémák merülhetnek fel, amelyek kapcsolódnak a gazdasági fellendülés gyengeségéhez. És ez, ez ugye összefügg azzal, amit exit stratégiának hívunk, kilábalási stratégia, itt Európában ugyanis hatalmas likviditást adtunk a bankoknak az elmúlt másfél-két évben, ami annak idején helyes volt, mert így kellett a válságra reagálni. Ugyanakkor most, hogy már pénzbőség van a bankoknál, éppen ideje lenne e, ezt az exitet, ezt a visszavonulást e, fokozatosan, de határozottan elkezdeni. E, ha vannak olyan bankok, amelyeknek még problémáik vannak, nos azokat a pro problémákat konkrét eszközökkel kell megoldani, nem, lehet, nem lehetünk pénzügypolitikánkkal a túszai ennek a kevés banknak, amely még mindig pénzügyi intervencióra szorul. Mielőtt a 2010-es tervekről beszélnék, hadd mondjam el, hogy azért utat tettünk meg idáig is, és felkészülve erre az ülésre, én azon gondolkoztam, hogy mit is lehet itt most elmondani. Három okban fogalmaznám meg azokat az erőfeszítéseket, azoknak a szükségességét, amelyekre sor került. Először is tudatában voltunk, és ez jó dolog, hogy egy hajóban, egy csónakban nevezünk, és az az egy csónak, azzal az egy csónakkal együtt süllyedünk el, hogyha eh, nem sikerül megoldani a problémát, mert integrált a pénzügyi piac. A másik eh, a, a vezető szerep, amit a, a G20 játszott, és azon belül is az EU. A G20 eh, célokban egyezett meg, és menetrendben, és mindez, mindezek során felállították az FSB-t, amely, amely arra alkalmas, hogy koordinálja a nemzetközi szervezetek munkáját. Az FSB és az IMF megállapodtak arról, hogy hogyan osztják, osszák fel egymás közt a feladatokat a lehető leghatékonyabb módon. Az ellenőrzés, a felügyelet, az IMF-é, a szabályok megszület, meg kidolgozása pedig az FSB szerepe, azok végrehajtása viszont a nemzeti hatóságoké. Tehát továbbra is szükség van a nemzetközi párbeszédre és együttműködésre, és ha már ezzel az együttműködés témával foglalkozunk, akkor Kiemelném a felülről lefelé építkező felügyeleti eh, rezsimeket, amelyek létrejöttek nemzetközi és nemzeti szinten is, tehát eh, a makropudenciális felügyeleti tevékenység megerősödött, és eh, olyan mechanizmusok születtek, amelyek a kockázatokra jobban tudnak reagálni. Ilyen eszköz a rendszerkockázati eh, testület, Amerikában is van ennek megfelelője, illetve maga az FSB. A nagy országok és régiók most átértékelik az egész eh, ellenőrző eh, struktúrájukat, hogy a rendszerkockázatokra eh, reagáljanak és a hiányosságokat pótolják. A szabályozásnak a perimétere, a szabályozásnak a hatája kibővült, a tolmácsok miatt kicsit lassabban kellene, <laughs> kicsit lassabban kellene beszélni. Erre az előadó több időt kért. Hát az utolsó dolog, amit mondtam, az az, hogy a szabályozás hatáját ki kellett bővíteni. Az utóbbi időben a hedge fundokat, az OTC derivatívákat, az árnyék rendszert, illetve a hitelminősítő intézeteket is nagyobb felügyelet alá vonták. E, azóta született születtek tervek a legnagyobb pénzügyi intézetek, határon átnyúló intézetek eh, felügyeletére is. Eh, azokat a perverz ösztönzőket, amelyek felelősek a, felelősek a válságért, az értékpapírosítás eh, folyamatában, ezeket az ösztönzőket nagyrészt kiküszöböltük, de nem szabad, és nem szabad lebecsülni mindazt, amit már megléptünk. Ugyanakkor ezek nagyon nehéz döntések és feladatok voltak, most a végrehajtás ideje jött el. Vannak tervek, végre kell hajtani azokat. És itt a legfontosabb üzenet az, hogy eh, globálisan integrált pénzügyi piacot akarunk továbbra is fenntartani, ez a stabilitás és a növekedés eh, előfeltétele. És ezt azért mondom, mert ugye említettem, hogy itt az ideje végrehajtani a terveket, és teljesen egyértelmű, hogy vannak bizonyos érdekek és nyomások, amelyek a most elfogadott standardokat fel akarják vizezni, illetve ezeket aláásni. Vannak olyan erők, amelyek alá akarják ásni ezeket. A bázeli standardok, likviditási standardokról a megállapodás idén elvileg meg fog születni, van egy menetrend. A bázeli bizottság éppen most kalibrálja az egész folyamatot valójában ellenőrzik a rendelkezésre álló adatokat, amelyek a bankrendszerből érkeznek. Egy makro hatástanulmányt fognak közösen elvégezni az IMF-fel annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogy egy új rendelet az árt vagy használ-e, és használ-e a fellendülésnek is és utána pedig hát végre kell hajtani ezeket az új szabványokat, standardokat. 2012 végén lépnek hatályba. Ezek az új standardok a tőke minőségét javítják, illetve bizonyos meghatározás, változások is lesznek, hogy mi számít, mi számít tőkének. Éppen ezért ez a rávezető szakasz, ez megfelelően hosszú kell, hogy legyen. Teljesen egyértelmű, hogy a bankok egy része aggódik. Azt gondolom, hogy ezeket az aggodalmakat komolyan kell venni, de nem szabad a jelenlegi nehéz helyzetet és körülményeket nem szabad ezeknek a körülményeknek megengedni, hogy aláássák ezt a folyamatot, ezeket a kialakuló standardokat. Emlékeznek a válság elejére, amikor is megállapodtunk abban, hogy több tőkét szeretnénk, kevesebb adóságot és kevesebb, sőt egyáltalán nem szeretnénk perverz ösztöndőket látni a bankrendszerben. Nos ez az, amit most kialakítunk. Ehhez természetesen szükség van egy megfelelően hosszú átmeneti időre, hogy ne ártsunk a fellendülésnek. Ezt tehát mindig szem előtt kell tartani. 2010-ben még van egy másik tennivalónk is. A rendszer fontosságú pénzügyi intézetekkel is kell valamit kezdeni azokkal, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy hagyjuk őket megbukni. És hadd magyarázzam el, hogy miért olyan fontos ez. Vannak olyan intézetek, intézmények, pénzintézmények, amelyek nagyon nagyok, hiszen azoknak a megbukása, csődje rendszer kockázatokat rejt magában. Mindannyian meginnánk a levét. Ezek az intézetek egyébként maguk is tudják, hogy ők túl nagyok ahhoz, hogy csődbe mehessenek, és éppen ezért kockázatosabban járnak el, mint egyébként. Sőt, a piacok is tudják, hogy ezek az intézmények nem mehetnek csődbe, éppen ezért a kockázataikat alulárazzák, mert tudják, hogy a kormányok nem hagyják ezeket az intézményeket megbukni. Ezek az intézmények éppen ezért túlságosan sok rosszul beárazott kockázatot halmoztak fel, ezért is kellett a kormányoknak közbeavatkozniuk. Három csatornán keresztül lehet beavatkozni a kormányok részéről. Először is csökkenteni kell a csőd lehetőségét és annak kihatásait. Az FSB általános stratégiája az volt, hogy a felügyeleti szerveknek hatáskört adott és ad arra, hogy számos különböző módon felléphessenek, egyszerűsített módon bevezethetnek tőke, díjakat, Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy egyes országok között különbségek vannak, és ezeket figyelembe kell venni. Ugyanakkor természetesen minden minden országban fel kell lépnünk, egy minimális harmonizáció szükséges, hogy ne alakuljon ki verseny a szabályozatlanság területén. Ugyanakkor természetesen a minimumnál szigorúbb szabályokat be lehet vezetni, de egy minimum kell, hogy legyen. Számos intézkedésről van most szó, és ezek szerepelnek a jelentésünkben is, amelyet a G20 csúcs találkozón novemberben benyújtunk. Azt se felejtsük el, hogy bármit is teszünk, lesz csőd. Ugyanakkor nem akarunk még egyszer olyan helyzetbe kerülni, ahol nem engedhetjük meg magunknak, hogy a nagy bankok csődbe mehessenek. Csődbe kell hagyni menni őket. Egy olyan helyzetet kell kialakítani, ahol ez lehetséges. Ugyanakkor ezt a folyamatot menedzselni kell. Ezért van szükség válságmegoldó mechanizmusokra, amelyek segítségével korai szakaszában azonosítjuk az esetleges csődöt, vagy csődveszélyt, ugyan Lehman esetre gondolnék most, ahol ez nem sikerült, és egy átmeneti időszak is szükséges. Ezért dolgozik az FSB azon, hogy ezek a mechanizmusok kialakuljanak. A határon átnyúló intézmények esetében felmerülnek koordinációs problémák. Egy nagy pénzintézet csődje számos országot érintene, ezért is nagyon fontos a koordináció. Hogyha nem sikerül ezeket a koordinációs problémákat az országok között megoldani, akkor az lesz a valószínű, hogy az egyes országok azt mondják, hogy te, mint bank túl nagy vagy, túl bonyolult, éppen ezért azt szeretnénk, hogyha csökkentenéd a nemzetközi kapcsolataidat, és egyfajta nemzeti banká válnál, mert alapvetően a kormányok és a felügyeleti szervek is azt akarják, hogy egy intéz, egy pénzintézet csak akkora legyen, amely még adott esetben csődbe mehet. És ez pedig ahhoz vezetne, hogy ezt az integrált globális pénzügyi rendszert fel kellene adnunk. Ami a harmadik lépést illeti ezen a területen, a nagybankokkal kapcsolatban, az az, hogy a fertőzés veszélyét csökkentsük, mert láttuk azt a drámai gyorsaságot, ahogy ez a fertőzés elterjedt az egész világon. Láttuk, hogy milyen erős folyamatokat tudnak beindítani a származékos ügyletek és azt gondolom, hogy eh, tényleg komoly munkára van szükség annak eh, érdekében, hogy a tőzsdén kívüli származékos eh, eszközöket jobban szabályozzuk. Nyilván majd önök kérdéseket tehetnek fel mindezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ez a munkánknak egyébként a legfontosabb része mert így nem csak csökkentjük a fertőzés veszélyét, hanem átláthatóságot is teremtünk, láthatóságot, a piacok, átláthatóságot a piacokon belül, sokkal nagyobbat, mint az a piacokra ma jellemző. Az elkövetkezendő hetekben meg kell határoznunk azt, hogy mely származékos tranzakciókat, illetve papírokat kell standardizálni, vagy lehet standardizálni. És én azt gondolom, hogy most már így a vége felé járok az előadásnak. Még egy dolgot elmondanék. Nagyon fontos, hogy önök támogassák ezeknek a reformoknak a végrehajtását. 2010 a legérzékenyebb időszak. Most kell tettekre váltani mindazt, ami eddig politikai beszélgetések és tervezgetések tárgya volt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Akkor most rögtön a következő előadó következik, Dominik Strauss-Kahn úr. Öné a szó. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, hagyd mondjam el, hogy nagy megtiszteltetés itt lenni önökkel ma. Önökkel és az Európai Nemzeti Parlament képviselőivel. Kevéssel tudnám azt kiegészíteni, amit Mário már elmondott. Egyrésztről ez jó hír, másrésztről viszont azt is jelenti, hogy néhány dolgot kétszer fognak itt ma meghallgatni. Úgyhogy megpróbálok egy kicsit más irányba haladni, a globális újraépítésről beszélni, hogy mit tehetnénk a pénzügyi szektorban. És utána rátérek a prioritásokra, hogy hogyan modernizálhatnánk a pénzügyi struktúrát a világon. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy most kritikus pillanathoz érkeztünk múlt évben mindenképpen olyan pontra jutottunk, ahol a válság, a nagy gazdasági válsághoz hasonló helyzetet idézhetett volna elő. 18 hónappal ezelőtt az emberek komolyan azt gondolták, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet. Ez sikerült elkerülnünk, de nem sikerült elkerülnünk a költségeit. Nagyon drága volt ez a válság, sokba került az egész világon. Másrésztről viszont nagy alázatosságra tanított minket ez az válság. Beazonosítottuk a gyenge pontjainkat, amik nagyon gyenge pontok a pénzügyi intézményekben és a gazdaságokban. Most, hogy már lecsengett a válság, úgy gondolom, hogy az önök és a mi lehetőségünk és kötelességünk, hogy újraépítsük az intézményeinket, hogy erősebbek legyenek és jobban ellenálljanak a válságoknak. A fő kérdés a következő. Megragadtuk ezt a történelmi esélyt. Én meg kell, hogy mondjam, hogy aggódom egy kis, kisé. A gazdasági növekedés újjá indult, ez jó hír, de ugyanakkor a válság idején már kiderült, hogy minden ország össze akar fogni. Most pedig eh, erre úgy tűnik, hogy csökken az akarat. Minden kormány, ez érthető, inkább a saját problémáival foglalkozik, mindenkinek megvannak a politikai célkitűzései. Úgyhogy az összefogásra való akarat nem mondanám, hogy eltűnt, de lehet, hogy hat hónap múlva korán sem lesz olyan erős, mint egy évvel ezelőtt. Miről szeretnénk ma beszélni? A nemzetközi összefogásról. Ahhoz, hogy hosszantartó hatást érjünk el, ahhoz össze kell fognunk, így érhetünk egy stabil növekedést. Először a gazdasági újraépítést illetően egyértelmű, hogy az idén jobb, mint amit vártunk. Valószínűleg az IMF úgy gondolja, hogy kb. 4%-os növekedés várhatunk az idén. Hagy mondjam el, hogy ez egy többsebességes újjáépítés. Vannak fejlett gazdaságok, ezekben a növekedés, hát azt mondanám, hogy igen lassú az Európai Unióban például az előrejelzés a növekedésre csak 1%, ami nem túl nagy. Hogyha jobban megnézzük a számadatokat, egyértelmű, hogy a legfejlettebb gazdaságokban lassú a növekedés, és még mindig állami támogatáson nyugszik, ezért gyenge a növekedés. Úgyhogy nyilván egy exit stratégiát kell kidolgoznunk, de nagyon sok ország számára túl korai még alkalmazni ezt a stratégiát. A fejlődő gazdaságokban viszont nagyon nagy a fellendülés. De én a következőre szeretnék koncentrálni. Fellendülés jó dolog, persze ez az első lépés. de aztán ugyanaz a probléma lesz, mint amit láttunk a válság előtt, mert a probléma nem oldódott fel magától, kicsit háttérbe szorult. Hogyha a jövőbe tekintünk, akkor a fő kérdés, amivel foglalkoznunk kell, a globális kereslet kiegyensúlyozása, a globális egyensúly. Ez nem egy új tétel, már nagyon sokat beszéltek erről, Most azonban a G20-ak vezetői ezt prioritásként azonosították be. És a változás most az, hogy mindenki tudatában van végre annak, hogy ezzel a globális egyensúlytalansággal foglalkoznunk kell. Ez mit jelent? Mindnyáján tudjuk, vannak olyan országok, ahol nagyon nagy a deficit, az Egyesült Államok, ez egy jó példa, de van több ilyen EU-s ország is, nekik többet kell félretenniük. A belső fogyasztás vissza kell ö, fogyasztani, és exportokra kell támaszkodniuk. Aztán vannak olyan országok, ahol a folyószámla többletet mutat, például Kínában, de említhetném Németországot, és a kőolajtermelőket is. Ebben az esetben természetesen más a megoldás. Emelni kell a hazai keresletet, és investálni kell más országokban. Természetesen nem lehet elkerülni, hogy bizonyos esetekben az átváltási árfolyamokat fel kell értékelni. Ez a vita lényege Kína esetében. És a valuta alapnak az a véleménye, hogy a kínai valuta le van értékelve még nagyon, és fel kell értékelni. És azt várjuk, hogy ez fog történni. Nem azért, hogy újra egyensúlyt teremtsünk, hanem azért, hogy a kínai belső növekedés kísérni fogja a valuta felértékelést. Miért, miért mondom ezt el itt ma? ettől függ az, hogy olyan gazdasági politikát valósítsunk meg, amely különböző országoknak megfelel. Úgyhogy visszatérek a fő pontomra, ami az együttműködés. Mennyáján tudják, hogy a G20-ak úgy döntöttek, hogy a mapot, a kölcsönös értékelési programot valósítják meg, Véleményem szerint ez jó, az IMS segíti ezt a programot, hogy összehasonlítsak az előrejelzéseket. A, G, a G20-ak úgy gondolják, hogy a világgazdaságok 80%-át érinteni fogja. Mindenki benne van, az amerikaiak, japánok, kínaiak, három-négy éves előrejelzések, de ezek nem esnek egybe, persze, hogy nem esnek esbe. Tehát ezeket össze kell hangolni. Aztán meg kell néznünk, hogy hogyan lehet ezt kiiktatni, ezt a következetlen. Nyilván lesznek olyan események, amit nem jelezhetünk előre, és ez válthatja ki a krízist. Most hagy beszéljek egy kicsit a nemzetközi valutarendszerről. Ez egy nagyon fontos része a pénzügyi építménynek a világon. Hát úgy mondanám, hogy a létező rendszer elég nagy hasznunkra volt a válságban, az amerikai dollár horkonyként szolgált, és úgy gondolom, hogy ez a hallgatóság, mert nagyon sokan a válság előtt, ha valaki leírta volna önöknek, hogy az USA-ból indul a válság, és onnan terjed tovább, és hogy vissza, és hogy össze fog omlani a dollár. Pedig ez nem történt meg. Az IMF megpróbált támogatást nyújtani a tagjaink többsége számára, de van még egy problémák. Ez mindig is létezett, most erősebb. Ez a tartalékoknak a felhalmozódása. Ez pedig nagyon megterheli az IMF-et és a valutarendszert. Mit tehetünk? Egy jobb biztosítási rendszerre van szükségünk, akkor nem építenek ki akkor a tartalékokat. Most azért építenek ki tartalékokat részben, mert félnek. Félnek a nyomástól, félnek, hogy egyedül maradnak, vagy hogy segítséget kell kérniük majd az IMF-től, és ez a legrosszabb, ami elhegeshet egy országgal, ezt mindenki tudja. Úgyhogy ennek elkerülésére hatalmas tartalékokat építenek. Akkor viszont másokkal harcol az ember, akik szintén ugyanezt teszik. Nem lehet, hogy minden ország többletet halmozzon fel. Úgyhogy ilyenkor egy olyan helyzet alakul ki, ami nagyon hátrányos. Ezt kell megoldanunk. Mit tettünk? Az IMF-ben egy új csomagot, az úgynevezett Flexible Credit Line-t, a rugalmas hitel nyújtást dolgoztuk ki, ahol nincs kondicionalitás, Mexikónak adtunk már ilyet, ők megújították a kérelmüket, még hat hónapra, Kolumbiának és Lengyelországnak. Nyilvánvalóan, hogy ez a csomag nem végleges, és még lehet finom hangolni, de a tartalékok felhalmozódása érinti nagyon nagy mértékben a globális stabilitást, és ez nyilván foglalkoztatja az olyan parlamenteket is, mint az önöké. Hagy térjek rá a pénzügyi szektorra. Hogyan alakíthatjuk át? Annak érdekében, hogy támogassa a gazdasági növekedést, és elkerüljük az igen költséges válság beütését újra. Helyi szinten, állami szinten. Hát én sem tudok más mondani, mint Mário. Szabályzások fokozása, felügyelet fokozása, és a felügyelet talán fontosabb, mint a szabályzás. Lehet a világon a legjobb szabályrendszerük, hogyha nem tartatják be, akkor semmi értelme. a válságfelszámolási szándék és határozatok megerősítése. Ezen kívül jobb és nagyobb mennyiségű tőkére van szüksége a pénzügyi intézményeknek, ütközők kiépítésére, likviditási menedzsmentre. Ez a kezdet, de ezt láttuk már az elején is. Amennyiben a pénzügyi szektorról beszélünk, általában a bankokra gondolunk. Vagy hanem pont bankok, de közel álló intézmények. Mit akarok ezzel mondani? Van egy olyan pénzügyi szektor, ami a biztosítási társaságokból áll. Itt egy kicsit másról van szó, ők hosszú távra gondolkoznak, nagyon hasznosak, a megtakarítások és a beruházások rendszerét jól dolgozták ki, de nem pont ugyanarról van szó, mint amire a banki szektornak szüksége van, úgyhogy ezt is vegyék figyelembe. Jó, hát kicsit előre haladtunk, most is folyik a folyamat, és csak méltatni tudom a Flexible Credit Line-t, de mindenki türelmetlen a Bázel 2-es szabálynak 12 évre van szüksége, hogy megvalósítsák. Nincs 12 évünk. A közvélemény egyre inkább mondogatja, hogy jó, akkor mit is tesztek pontosan? Akkor az a kérdés, hogy a politikusok még mindig akarják, hogy gyorsan elérjük a reformokat. Ha politikusokat mondok, akkor én a parlamenti képviselőkre és a kormányokra gondolok. Önöknek nagyon nagy a beleszólása a dolgokba, és vissza is tarthatják a folyamatot. Talán nem lehetnek olyan gyorsak, mint a közvélemény várja, de azért lerövidíthetik a folyamatot a válság bekövetkezett, én a bónuszokról most nem is beszélek, nyilván ez is része a problémának, de gyorsan kell reagálnunk. A probléma a következő. Mi fog történni globális szinten? Minden ország külön kezdi el megoldogatni a kis problémáját, és akkor különböző reformokat akarnak megvalósítani. Milyennek a kockázata? Eltorzul a tökáramlás, és a szabályok értelmüket vesztik. Természetesen egy másik kihívás az az, hogyan irányítsuk a nagy összetett pénzügyi intézményeket. Nem leszek nem beszélek erről sokat, de egyik megoldás a különleges határozati hatóság, a másik pedig az úgynevezett living will, a létrendelkezés. Ezen kívül szükségük van arra is, hogy prevenciós intézkedéseket tegyenek. A méret megnyírbálása például, és a pénzügyi intézmények összetettsége de a probléma az, hogy gyakran a nemzeti határokon nem mutat túl ez. Sőt, egyes országokban az igazságszolgáltatásnak nincsen rá hatása erre a rendszerre. Jelenleg nagyon lyukacsos a rendszer, és igazából nemzeti alapú. Pontosan ez aggaszt engem. Én egy multilaterális intézménynek vagyok a főnöke, és mondhatom azt, hogy én egyre inkább globális akarok lenni, és nem nemzeti szintű. De ennek a kockázata az, ezt láttuk most, hogy a kormányok nemzeti stratégiákat valósítanak meg. Még akkor is, ha ezek otthoni stratégiák, ez a lehető legrosszabb megoldás globális szinten. Meddig terjed ez a pénzügyi reform? Már elég jó eredményeket értünk el. Érkezett javaslat egy európai rendszer alapú kockázati ügynökségre, és a pénzügyi felügyelők rendszerének kialakításáról. De én felhívnám a tanács és a parlament figyelmét arra, hogy egyezenek meg ebben a lehető leghamarabb. Ha ezt megteszik, még mindig válságkezeléssel foglalkozniuk kell, különösen a határon átnyúló fennhatóságú bankok esetében, ahogy Mário is említette mire van szükségünk, és ezzel be is fejezem. Integrált keretre, válságkezelésre, és előzetes védelemre, de ez integrált rendszer kell, hogy legyen. Egy olyan keret, ami egy európai hatóság irányítása alá kerül, és kiiktatja a rendszerhibás intézményeket. Lehet, hogy azt mondják, hogy a transnacionális együttműködések nagyon nagy kihívások elé állítanak minket. Persze, de azért megvalósítható. Ehhez nagyon erős politikai vezetésre van szükség, hogy a nemzeti nyomásnak ellen tudjanak állni. És uniós szinten lépjenek önök, de még inkább globális szinten. Lenne még két gyors záró megjegyzésem az IMF-et illetően. Nyilván a rendszer hibákat, a rendszer kockázatokat és a pénzügyi kockázatokat, különösen a tőkeáramláshoz kapcsolódóakat jobban fel kell mérnünk. Jobb eszközökre van szükségünk. Tovább kell folytatnunk a Flexible Credit Line-t, és regionális tartalékokat kell képeznünk. Egyet már képeztünk Ázsiában, a Cheng Mai kezdeményezést, aztán a másik megoldás, hogy az Európai Bizottság kézben tartsa az európai államokat. Az IMF működhet a tartalékok feldolgozásával, de össze kell koordinálni ezeket. Második következtetésem, ez már tényleg a vége, hogy a pénzügyi szektort, illetve a következő az üzenetem. Nemzetközi együttműködés nélkül nem lehetünk sikeresek. Először az intézmények között. Ez elég sikeres, aztán az országok között. A válság alatt példátlan mértékű volt az együttműködés. 20 év múlva majd a történészek ezt így látják. De hatalmas, hihetetlen volt az együttműködés. Ugyanaz volt a probléma, ugyanakkor ugyanúgy harcoltak ellene, ugyanolyan likviditási intézkedéseket tettek, és sose történt meg ezelőtt. Most azonban a válság már majdnem véget ért. Mire van szükségünk? Ahhoz, hogy új pénzügyi szektort építhessünk ki, hát lassan felszívódik ez az akarat, elpárolog, és ezért szeretném önöknek elmondani, hogy a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek szembe kell nézni ezzel a kihívással. Globális szinten kell mechanizmusokat megvalósítani, és globális szinten kell együttműködni. Ez a kihívás, és véleményem szerint elérkezett a pillanat erre, ezért szerveztük ezt a konferenciát. A prioritás az, hogy nemzeti, regionális megoldásokkal nem lehet megoldani egy globális válságot. Köszönöm. Thank you very much indeed. Um... Köszönöm szépen. Most pedig akkor meghallgatjuk az utolsó előadást Michel Barnier biztostól, de mielőtt ezt megtennénk, hadd emlékeztessek mindenkit, és főleg a nemzeti parlamentek képviselőit, hogyha kérdést akarnak feltenni Barnier úr beszéde után, akkor már elkezdhetik eh, jelezni ezt, integessenek ide felénk, és akkor a titkár lejegyzi a eh, neveket. Mm, innen egyébként nehéz eh, távcső nélkül ezt megtenni, de a munkatársaim bizonyára valamilyen módon képesek lesznek rá Bárni urat akkor üdvözlöm, és át is adom neki a szót. Kedves Michel! Merci. Euh. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves Sharon Bolsz, kedves elnökasszony! Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, szenátorok! Először is szeretnék elnézést kérni, hogy egy kicsit később érkeztem, és hamarabb el is kell mennem. Hát a szerda reggelek olyan napok, amikor a bizottságban mindig ülésünk van, és Barroso elnöktől külön kellett engedélyt kérnem, hogy elmenjek erről a bizottsági ülésről, és mindenképpen vissza kell majd mennem a bizottság általános szerdai ülésére, de mindenképpen időt akartam szakítani arra, hogy elmondjam az előadásomat, és hogy találkozni tudjak, vitázni tudjak a nemzeti parlamenti képviselőkkel is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó ötlet, nagyon jó kezdeményezés, különösen fontos ez a Lisszaboni szerződés hatályba léptével, hiszen együtt kell működnünk a parlamenttel, és közösen kell előre haladnunk. Mario Draghi előadását sajnos nem tudtam meghallgatni, Dominik Stroszkánét részben már hallottam, tőlük, az előadóktól is elnézést kérek, hogy későn érkeztem, és hogy nem tudtam meghallgatni az előadásukat. Én is köszönöm nekik, hogy eljöttek a mai napon, tudjuk, hogy nemzetközi szinten is fontos pénzügyi intézményeket képviselnek. Tulajdonképpen fő mérnökei ők a jövőbeli pénzügyi szabályozásnak, mint ahogy az Dominik Strauss-Kahn el is mondta. Hölgyeim és uraim, ne feledjük el, hogy a 29-es válság óta a legkeményebb válságon vagyunk túl, sőt nem is vagyunk még túl rajta, ez a válság nem ért véget. Természetesen mindannyian azt várjuk, hogy a válság végén újabb gazdasági fellendülés következik majd, de hogyha megnézzük, hogy a válságból úgy fogunk-e kilépni, ahogy beléptünk ebbe a válságba, akkor erre a válaszom az, hogy egészen biztosan nem. A fejlődés természete másmilyen jellegű lesz, majd inkább kvalitatív jellegű lesz ez a válság után. Egyébként a 2020-as stratégiának is fontos része ez, erről a stratégiáról nagyon sokat vitáznak a tanácsban és a parlamentben is. Egy zöldebb, fenntarthatóbb, méltányosabb fejlődésre van szükség. Ami pedig magát a válságot illeti, nagyon fontos, hogy megtanuljuk az ezzel kapcsolatos leckéket. Vannak olyan leckék, amik nagyon fontosak, és amiket rögtön meg kell tanulnunk annak érdekében, hogy elkerüljük az elkövetkezendő válságokat. Most a bizottság nevében nyilatkozom, és azt tudom elmondani, hogy a bizottság minden energiájával ezeken a célkitűzéseken dolgozik, hiszen ez is a feladatunk azok, akik pedig politikai hatáskörrel bírnak, konkrétan az állam és kormányfők, akik közül sokan a G20 tagjai is, aztán az európai miniszterek, az európai parlament, tehát a társ törvényhozók meg kell, hogy találják a saját felelősségi körüket. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a válság leckéit mindenképp meg kell tanulnunk. És az az új fejlődés, amit ki kell építenünk a válság után, ugye másmilyen lesz, mint a válság előtti gazdasági fejlődés volt, és engedjék meg, hogy ezzel az új fejlődéssel kapcsolatban elmondjak néhány szót. Úgy vélem, hogy semmi értelme olyan projekteket létrehozni, mint a 2020-as projekt, Tehát semmi értelme új projekteket kidolgozni, és új típusú fejlesztési modellt kidolgozni, hogyha megvan a lehetősége annak, hogy újabb válság következik, ami egyszerűen elmossa mindezeket az erőfeszítéseket. Egyetértek Dominik Stroszkánnal abban, hogy egy újfajta világot kell teremteni, egy olyan világot, ami megfelelő keretek között tartja a tőkeáramlást és a spekulációt. Én magam sohasem hittem az önszabályozásban globális szinten a pénzügyi piacon. Voltak, akik hittek ebben, de sajnos őket nagyon komoly hideg zuhany érte, és meg kellett látniuk, hogy hát nem ez a valóság. Ami az európai, vagy nemzeti, vagy G20-as szintű menetrendeket illeti, nagyon sok tervünk van a jövőre nézve, és nekünk még itt van a Le Rozier jelentésünk is a pénzügyi felügyelettel kapcsolatban. Tehát az a fontos, hogy egy újfajta szabályozást indítsunk el a pénzügyi piacon, méghozzá intelligens, bölcs módon. Ez azt jelenti, hogy nagyon szigorú szabályokat kell megállapítanunk a parlament szintjén is nagyon fontos az, hogy nemzetközi szinten megfelelő és globális jellegű felügyelet jöjjön létre. Mivel a pénzügyi piac globális, ezért az ellenőrzésnek, a felügyeletnek is globálisnak kell lennie. El kell kerülnünk azokat az időszakokat, amikor mindenki vesztesnek bizonyul, és a túlszabályozás kísértésébe sem szabad esnünk. A G20-asok menetrendje, agendája egyébként nagyon sok érdekes gondolatot tartalmaz, ezek közül néhányat szeretnék most itt feltárni, olyanokat, amelyek mellett maximálisan el tudom kötelezni magam, itt konkrétan öt témakörről van szó. Az egyik a felügyelet, ami elsődleges fontosságú. Tehát úgy fogalmaznék, hogy a felügyeletnek az egyik legfontosabb alapköve legfontosabb pillére a pénzügyi intézmények felügyelete, és itt még egyszer felhívnám a figyelmet a Delarozier jelentésre. Ez tehát nagyon fontos, hiszen csak úgy bízhatunk a pénzügyi rendszerekben, hogyha mindenki ugyanúgy értelmezi a szabályokat. Hogyha Madridban másképp interpretálják a szabályokat, mint Dublinban, akkor semmi nem fog működni. Hogyha a makroökonómiai mutatók és változók másképp kerülnek elemzésre, akkor ott nem lesz semmilyen hatékony megoldás. Nagyon fontos, hogy egyformán értelmezzük a szabályokat, illetve hogy az információt megosszák egymás között a felügyeleti szervek. Csak így lehet hatékonyan és hitelesen felügyeletet biztosítani hogyha itt Európában a felügyeleti szervek nem fognak össze és nem működnek együtt, akkor elvesztik a hitelüket világszinten. Van egyébként egy igen nagyra törő célkitűzésünk, ami szerintem ugyanakkor teljesen reális és megvalósítható. Arról van szó, hogy egy rendkívül erős politikát szeretnénk kialakítani, erről egyeztetünk már az állam és kormányfőkkel, valamint az érintett miniszterekkel is. Tehát az állam és kormányfőktől, a miniszterektől azt kérjük, hogy megfelelően erős, kemény politikai elhatározásra jussanak. A pénzügyi felügyelet kudarca rendkívül rossz lenne Európa szempontjából, és ez aláásná a pénzügyi stabilitásunkat is. Elmondtuk a tagállami képviselőknek a felügyeleti témakörrel kapcsolatban, hogy a parlament is nagyon keményen dolgozik ezen a témakörön, de természetesen foglalkoznak ezzel a miniszterek is. December 2-án egyébként egyhangú döntés is született a tanácsban ezen célkitűzések megvalósítására. De mindannyian tudjuk, hogy a parlament is nagyon komoly hozzáadott értékkel bír, Garcia Varkaló, Kigol és Bulár kollégák, valamint Skinner kolléga, akik részben itt is vannak, szintén nagyon sokat dolgoztak ezen a témán, tehát ők is hozzájárultak ahhoz, hogy a parlament tényleg hozzáadott értéket állítson elő. Ráadásul az idő szalad, folyamatosan versenyben vagyunk az idővel, hogy minél hamarabb felállhasson az a felügyeleti rendszer, aminek már elvileg 2011. januárjában működnie is kellene. A második fontos téma a bankok tőkéje, szintén központi szereppel bír a pénzügyi piacon több és jobb minőségű tőkére van szükség a bankok szempontjából, különösen a kockázatos vállalkozások és kockázatos tevékenységek szintjén. Ez az elkötelezettség is megszületett a G20-asok szintjén, hiszen hogyha több a tőke, akkor kevesebb a kockázat és több a biztonság. A Bázeli Bizottság már dolgozik ezen a témakörön, eddig is nagyon jó munkát végzett. A bankokat erősebbé kell tenni, és ellenállóbbá a válságos helyzetekkel szemben. Rendkívül összetett kérdés ez egyébként, és az új normák megfelelő egyensúlyát kell tulajdonképpen megtalálnunk. Úgy fogalmaztam nem olyan rég Londonban, hogy meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a különböző rendelkezések és rendelkezési szintek között én magam is keresem ezt a megfelelő párhuzamos kalibrálást a különböző jogszabályok között, és nyilván nem én egyedül dolgozom ezen. Elkészült egyébként egy hatástanulmány is, Sharon Bowles már utalt erre, és ezzel kapcsolatban folyik a konzultáció is. Reméljük, hogy ez is megfelelő eredménnyel zárul majd. A harmadik fontos célkitűzés, és ne feledjük el, hogy ezek a célkitűzések kapcsolatban állnak egymással, ez a pénzügyi intézmények felelőssége. Ezzel kapcsolatban óriási problémák vannak, és nem megfelelően működött a felügyelet sem. A kockázati szintek megállapítása, különösen a pénzügyi intézmények kockázati szintjének megállapítása, hát nem éppen megfelelően működött, óriási hiányosságokat tudtunk itt feltárni a vállalatok vezetéséről, a pénzügyi intézmények menedzsmentjéről is beszélnünk kell, de természetesen általánosságban is beszélhetünk a vezetési kormányzási stratégiákról. A nem exekutív jellegű felső vezetők is rendelkezhetnek azzal a tapasztalattal, ami szükséges a döntéshozatalhoz, mind az administratív jellegű, mind pedig a nem administratív jellegű vállalatvezetőkre gondolok, és nőkre és férfiakra egyaránt, sőt, nagyon jó lenne, hogyha magas vállalati szinten több nőt látnánk, tehát minden típusú vezetőnek oda kell figyelni a megfelelő célkitűzések végrehajtására, a kockázati szint kezelésére és az érvényes szabályok betartására. Ezen kívül a részvényesek felelősségi szintjét is megfelelőképpen kellene kezelni. És hogyha már vállalati vezetőkről beszélünk, akkor az ő jövedelmeikről és bónuszaikról, prémiumaikról is beszélnünk kellene, hiszen az elmúlt években nagyon sok probléma volt ezzel. Itt is csak a G20-asok alapvető célkitűzéseire tudok utalni, átláthatóság, jobb ellenőrzés és arányosság. Remélem egyébként, hogy a parlament a harmadik felülvizsgálatot el tudja majd fogadni a banki szféra reformjával kapcsolatos irányelvnél. Itt McCarthy asszony jelentéséről van egyébként szó, ezt mi is vizsgáljuk. És vannak olyan célkitűzések is, amik egy kicsit már kilépnek a pénzügyi szektorból, itt a tőzsdén jegyzett cégek vezetőinek jövedelméről, bérezéséről van szó. Elképzelhető, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor valóban szankciókhoz kell majd folyamodni, és ezt meg is fogjuk tenni. A negyedik fontos célkitűzés, és erről nagyon sok szó esett az elmúlt napokban, egy irányelv tervezet, amit körülbelül egy éve mutatott be a bizottság, és egyébként azóta is dolgozunk ezen, ez a hedge funds és private equity felügyeletével kapcsolatos. Jean-Paul Gozes az imént itt volt, azt hiszem, hogy ő foglalkozik ezzel itt a parlamentben. Egyelőre nem tudjuk, hogy a végéhez közeledő válságban ez a két témakör mennyire játszott szerepet, de úgy tűnik, hogy a tranzakciók felét, sőt, talán több mint a felét érinti ez a két témakör, tehát a private equities és a hedge funds. Úgyhogy mindenki láthatja, hogy milyen komoly rendszer szintű kockázatok kapcsolódnak ehhez a két szektorhoz. Éppen ezért, mint mondtam, egy jogszabálytervezetet, egy felügyeleti jogszabálytervezetet készítettünk el már több mint egy évvel ezelőtt, és ez is megfelelt egyébként a G20-asok célkitűzésének. Itt három célkitűzés van, a rendszer szintű kockázatok ellenőrzése, a befektetések ellenőrzése, illetve olyan belső piac létrehozása, ami az alternatív alapkezelők szabályozását valósítja meg. Egyébként a miniszteri tanács spanyol elnökség alatt a tegnapi napon azt a döntést hozta, hogy még egy kicsit további időre van szükség ezen kérdések megvizsgálásához, és hát én remélem, itt mindenki előtt mondom, hogy ezt az időt hasznosan fogják felhasználni, és hogy a lehető legjobban figyelembe fogják venni a bizottság eredeti javaslatát. Tudjuk, hogy a parlament is dolgozik ezen a kérdésen, és mindannyiunk közös célja, hogy intelligens, bölcs, hatékony felügyeleti rendszer tudjunk megvalósítani és hát eljön majd az igazság pillanata, akkor, amikor az állam és kormányfők, illetve a pénzügyi miniszterek nyilatkoznak erről a kérdésről, és ez az utolsó tégla is bekerülhet majd a felügyelet falába. Ami a strukturális reform csomagot illeti, itt a júniusi hónap a kulcsfontosságú. A bizottság késlekedés nélkül el fogja végezni a rábízott feladatokat, a származékos eszközökkel kapcsolatban. Ezen a héten Gensler úrral beszéltem az Egyesült Államok részéről, és ő maga is azt mondta, hogy a felügyelettel és az ellenőrzéssel kapcsolatban kicsit erősíteni kell a származékos eszközök szintjén, hiszen itt hiszen itt 600 milliárdos forgalomról van szó. Nagyon fontos, hogy itt is megtaláljuk az egyensúlyokat, és ez úgy tűnik, hogy közös célkitűzésünk az Egyesült Államokkal, tehát az amerikai felügyelő hatóságokkal. Ezzel kapcsolatban a bizottság fogja majd elkészíteni a kezdeményezést, tehát az első szövegtervezetet, és utána ez majd eljut a tanácshoz és a parlamenthez is. Reméljük, hogy erre júniusban sor kerül, és akkor pontosan megnézzük majd, hogy kinek mi lesz a feladatköre, hogy ne kelljen itt improvizálni. Egyébként a spekulatív alapokkal kapcsolatban és a credit default swaps a CDS-ekkel kapcsolatban szintén ki fogjuk majd dolgozni a kezdeményezésünket. A bizottság számára mindezek rendkívül fontos témák, de hát a bizottság nevében azért belátom, hogy egyedül nem tudjuk elvégezni ezeket a feladatokat. Az állam és kormányfőkre is szükségünk van, a pénzügyi miniszter, pénzügyminiszterekre is szükségünk van, a parlament elkötelezettségére is valamint a parlament támogatására is szükségünk van, és itt az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek támogatására egyaránt gondolok és lezárásképpen szeretném az előttem szóló kollégám egyik gondolatát megismételni, mivel globális a pénzügyi piac, ezért globális ellenőrzésre és felügyeletre van szükség. De a globális pénzügyi piacon belül Európa azért egy fontos szektor, tehát európai szinten kell megtalálnunk a helyünket a világban, és nem kell tartanunk attól, hogy mennyire fontos szerepet töltünk be, és nem kell félnünk attól, hogy előrelépjünk, hogy példát mutassunk. És még egy megjegyzést szeretnék elmondani, ami inkább politikai jellegű, hiszen ne felejtjük el, hogy a bizottság képviselői alapvetően politikusok. Hogyha megnézzük, hogy költségvetési szinten mennyit kellett kifizetnünk úgymond a válság miatt, és hogy az adófizetőknek mennyi pénzébe került a válság, akkor azt tudom elmondani, hogy nem tudunk elviselni még egy ilyen jellegű válságot. Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy még egy ilyen válság bekövetkezzék, és fel kell készülnünk egy esetleges elkövetkezendő válság kezelésére, ezzel jövő évben foglalkozunk is. A mi felelősségünk az, hogy megtanuljuk a leckét a mostani válságból, ez felelősség a polgárok irányába nézve. Hogyha megnézzük a válság gazdasági és költségvetési hatásait, akkor látjuk, hogy ezek katasztrofálisak voltak, de ennek politikai hatásai is legalább annyira katasztrofálisak voltak. Itt van a protekcionizmus csapdája. Nagyon sok nacionalista, populista eszme jelent meg a válság következtében. Ezek ellen is fel kell lépnünk, hiszen ezek a politikai kockázatok hogyha a politikai szinten újabb válság jelenik meg, és azt annyira rosszul kezeljük, mint amennyire a mostanit, akkor nagyon komoly problémák lesznek a belső piacon, amiért én vagyok a felelős biztos. Ezt a kérést, ezt a felhívást szeretném önökhöz intézni. Tehát indítsuk el a közös menetrendet, és valósítsuk meg a hatékony és intelligens felügyeletet, tanuljuk meg a leckét a válságból, és lépjünk ki ebből a válságból. Köszönöm a figyelmet! Thank you very much. Uh, we now... Köszönöm szépen. És akkor most pedig következnek a nyilatkozatok, kérdések, Azt szeretném kérni önöktől, hogy röviden szóljanak hozzá, mert ha túlságosan sok időt veszel a kérdés, nem marad idő a válaszra. Én úgy gondolnám, hogy most összegyűjtök egy csokor kérdést a nemzeti parlamenti képviselőktől és az európai parlamenti képviselőktől, és aztán pedig a, válaszolnak rá a szakértők. Egyesével nem megy sajnos, mert akkor sose érnénk a végére. A nemzeti parlamentek képviseletében az első eh, Ralph Brinkhaus, talán ha jól értem a nevét, Németországból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először köszönjük a nagyon minő, magas minőségű előadásokat, nagyon jók voltak, és tovább vitt minket. Három kérdésem lenne. Először is Barnier úr. Minnyáján tudjuk, hogy az úgynevezett risk boardok mennyire fontosak. De hogyan valósíthatjuk meg nemzeti szinten? Hiszen vannak nemzeti felügyeleti szervek, és vannak nemzeti pénzügyi intézmények is. A második kérdésem Strauss-Kahn úrnak. Ön jól érzékeltette, hogy egyrészt gyors megoldást akarunk, másrészt viszont globális megoldást. Optimisták vagyunk, szerintem bármi úr is így gondolja, hogy elég jó európai megoldást kínálták, de semmi értelme ennek, hogyha nem tudunk kiegyezni az USA-val, hiszen megint arbitráshoz vezetne ez a dolog, és ahhoz, hogy Londonban, Párizsban és Németországban sérülnek az európai érdekek. Úgyhogy ön hogy gondolja? Hogyan tudnánk kiegyezni az USA-val? Azt már meg sem merem kérdezni, hogy a nagy ázsiai szereplőkkel hogyan egyezhetnénk ki. A harmadik kérdés, Strauss-Kahn úr, ha jól értettem, akkor ön azt mondta, hogy az IMF szerepe egy kicsit a kockázat felügyelet is. Ez azt jelenti, hogy lesz egy nemzetközi szisztéma kockázati felügyelete az IMF-nek? Köszönöm. I think the repeat the first part. Ismételni az első rész. Teil der Frage war, dass wir alle... Első kérdés Mindjárt tudjuk, hogy a risk boardok mennyire fontosak. Amit nyerünk tapasztalatot, azt hogyan lehet alkalmazni a nemzeti hatóságoknál, és a pénzügyi intézményeknél nemzeti szinten hogyan változtathatunk a hozzáállásunkon, ha a kockázatot beazonosítottuk. Thank you. Uh, next on the list, Elisa Ferreira. Lisa Ferreira a következő. Köszönöm, elnök asszony. Én az Európai Parlamentnek vagyok eh, a raportőre a határon átnyúló válságkezelés témakörében, és az önök előadásait nagyon érdekesnek tartottam. Mi az önök véleménye az elkövetkezendő négy dologgal kapcsolatban? E, Draghi és Stroszkán úr, mi a véleményük arról, hogy egyfajta ilyen európai bankfelszámolási alapot hozzunk létre, amely a bankcsődökre reagálna, és hogy ezt maga a bankszektor finanszírozza-e, e, ne pedig az adófizető, e, akiknek most kellett finanszírozniuk a bank csődöket, vagy csőd közeli helyzeteket. Nem kell minden bankot megmenteni, egyfajta ilyen eutanázia szcenárióra gondolok. Hogyan látja itt, hogyan tudnak együttműködni ez, a, ez az alap és a különböző illetékes hatóságok? A második eh, kérdésem, felvetésem eh, nem lehetetlen a jogi keret eh, harmonizálása a tagállamok között, eh, tehát eh, mint egy preventív jelleggel, ha egy bank csődközeli helyzetbe jut. Tehát az intervenciót úgymond egyfajta triggerek hozhatják mozgásba a különböző jogrendszereken belül, tagállamokon eh, belül, eh, amennyiben ez, ezek, a, ezek a eh, triggerek, életbe léptető mechanizmusok nem működnek, akkor a fertőzés, a továbbterjedés veszélye fennáll. A harmadik kérdésem koordináció az EU és Amerika között. Én tudom, hogy nagyon sokat beszélünk a konvergenciáról, és sokat is foglalkozunk vele, de mégiscsak különböző szabályozási rendszerek vannak érvényben az Atlanti-óceán két oldalán, és itt ugye arbitrás veszély, illetve verseny előny kialakulásának veszélye merül fel, tehát mit lehet tenni ezzel? E, e, ezen kívül a valuta átváltási arányok területén mit kíván tenni Amerika, Európa, Kína vonatkozásában. Köszönöm. Következő Günther Stumvol, Ausztriából. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is köszönet jár minden, mind a három előadónak, nagyon kiegyensúlyozott volt az előadásuk. Nagyon hálás vagyok, hogy a Bázeli 3-as megegyezésre is utalt, és az aggodalmakra ezzel kapcsolatban döntenünk kell már. Mit akarunk a bankoktól? Egyrésztről azt akarjuk, hogy több kölcsönt adjanak, azt akarjuk, hogy több tőkét halmozzanak fel, vagy azt akarjuk, hogy külön adóknak vessük alá őket. Egyetetek Strauss-Kahn úrral. Minél lassabbak vagyunk, annál gyorsabban hoznak nemzeti szinten döntés az államok, és annál kevésbé lesz összehangolt a megoldás. Nagyon jó lenne, hogyha az egyes országok nem vezetnének be banki adókat. Önök hogy gondolják, hogy az egyes országokban, sajnos Ausztria is ide tartozik, külön adókat akarnak kivetni a bankokra? mert egyszerűen nincs globális nemzetközi megoldás ebben a kérdésben. Köszönöm. Uh, thank you. I'll take Udo Bullman next, and then I'll come back. Udo Bullman következik. Udo Bullman a szó, akkor látom, hogy az előttem szólók és németül szóltak hozzá, akkor én is lenne egy kérdésem. Engem is aggaszt az, amit a német kolléga említett az előbb, jogalkotási folyamat kellős közepén vagyunk. Nem csak az Európai Unióban, hanem az USA-ban is. Egyetértek, aggaszt engem is, Barnier úr is mondta. Amikor a válságról van szó, akkor azt kellene tisztáznunk, hogy van még időnk arra, hogy politikai döntéseket hozzunk vagy egyszerűen fel kell adnunk, kapitulálnunk kell. Ez egy alapvető kérdés, hogy egy demokratikus társadalom mit visel el, és mit nem. De ha úgy döntünk, hogy akarunk, akkor erős válaszokra van szükség Európában és az USA-ban is. Aztán jönnek az emberek az USA-ból, a szenátusból, és azt mondják, hogy mi ezt tesszük a hedge fundokkal, mi így döntöttünk, hogy így megyünk tovább a pénzügyi piacokon de nekik azt mondták, hogy nem maradhatnak le a versenyben Európával szemben. Hanem most nekünk ugyanezt mondják, de a másik oldalról nem maradhatunk le az USA-val szemben. Akkor egy aszimetria alakul ki a politikában. Ennek az eredménye a downgrading lesz, mert lesz egy rendszer spirál, ami lefelé vezet. Úgyhogy én kérdezem önöket, hiszen önök nagyon jelentős szereplők a pénzügyi piacon, és kitűnően ismerik a piacot. Együtt mit tehetnénk annak érdekében, hogy a kialakítandó rendszerek demokratikusak legyenek az USA-ban is, és az Európában is, és ezeket összehangoljuk egymással úgy, hogy a piac demokráciája ne sérüljön. Köszönöm. Um, do you wish to go first, Mr. Draghi? Draghi úr, válaszolna először? Uh, <clears throat> thank you. Thank you. Let me, let me... Köszönöm. Hadd válaszoljak akkor először az első kérdésre. Talán újra is fogalmaznám, mi az előre látható hatékonysága a kockázat testületnek, Risk Boardnak. Nos, ajánlásokat biztosíthat, illetve adhat, és ezeknek az ajánlásoknak egy részét nyilván nyilvánosságra hozzák. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen testület e, a, gyakorlatilag a egymás közti nyomásgyakorlás területe lehet a társnyomás gyakorlás társfelügyelet. Nyilván ehhez idő kell, nyilván eh, egy hatékony eh, testület kell, hogy ez legyen saját FSB-s tapasztalataimból kiindulva mondom, hogy azok a szabályok, amelyeket mi létrehozunk, ezek ilyen társ nyomásgyakorlás, társ felügyelet hatására jönnek létre. Az IMF felügyeli, és a nemzeti hatóságok hajtják végre. Miért sikeres az FSB? Nem én mondom ezt, mások mondják. E, nos, hát az összetételéből fakadóan az Európában felállítandó rendszerkockázati testület nagyjából hasonló módon fog összeállni, mint az FSB. E, nem teljesen, de alapvetően olyan emberekből fog összeállni, akik egyrészt kialakítják a szabályokat, megbeszélik a szabályokat, és aztán végre kell hajtaniuk. Tehát egy azonosság van. Gyakorlatilag ugyanaz a személy látja el a két feladatot, és ez erőt ad ennek a testületnek, ennek a riskboardnak. Tehát én nagyon optimista vagyok hogy hatékony lesz ez a testület, és eh, hát hatékonyabb lesz, mint amit most az iratok alapján elvárhatnánk. Tehát kellemes meglepetés fog bennünket érni ezen a téren. Ami az amerikaiakkal való koordinációt illeti, itt egy általános és egy konkrét meglátásom lenne. Az általános eh, dolog az, hogy nem kellene külön hangsúlyoznunk a koordináció hiányát. Több okból sem kell ezzel lovagolni. Egyrészt azért, mert az amerikai javaslatok egy része, illetve nagy része valójában az FSB-n belül is megvitatásra került. Nincsen csodaszer. Nyilvánvaló. Tehát erre gondoltam. Nyilvánvalóan vannak olyan területek, vannak olyan országok, mint az Egyesült Államok, ahol úgy gondolják, hogy a, a too big to fail elvét úgy oldják meg, hogy jogilag szét választják a bankon belül, a pénzintézeten belül a hagyományos bankot a kereskedelmi bank, a, gyakorlatilag befektetési banktól. Nyilvánvalóan ez a reformok egyik csapásiránya, és hát Bázelban is van erről szó, a piac ezt most teszteli. Tehát valójában a, a a javaslatok, illetve a gondolkodás az nem annyira eltérő. Lehet, hogy az eszközök eltérnek, most feltéve azt, hogy az amerikaiak abba az irányba mennek, amit az előbb ismertettem, de még az se biztos. Nyilvánvalóan nem is lehet elvárni azt, hogy ugyanolyan szabályok legyenek mindenhol. De van egy olyan terület, ahol ugyanazok a szabályok kell, hogy legyenek, az a tőke és likviditási előírások maximális harmonizációra van szükség. És eh, akkor az utolsó kérdésre is válaszolva, Bulman úr, van még egy terület, eh, ahol maximális harmonizációra van szükség a hatékonyság érdekében, ez pedig az OTC származékos eh, termékek szabályozása. Azokat abszolút harmonizálni kell az egész világon, mert különben a szabályozási arbitrázs azonnal beindul és bármi mást lépünk is meg, enélkül semmi értelme nem lesz. A második kérdező pedig az Európai Bankfelszámolási Alapról, a European Resolution Fundról kérdezett. Teljesen mindegy, hogy milyen felszámolási mechanizmust alakítunk ki, annak gyakorlatilag reagálnia kell a válságra, miközben a bankot hát továbbra is menedzselik, irányítják, ugye eltűnnének a, a társok, társak, nem, senki nem akarna fizetni ezt a költséget. Precedens, ilyen alap működésére. Nyilván sokkal kisebb alapról van szó, és ezt hagyományosan maguk a bankok finanszírozzák. Tehát semmi sem szól az ellen, hogy a bankok maguk finanszírozzák ezt az alapot. De egy dolgot ne felejtsünk el. Az elmúlt másfél évben Beszéltünk arról, hogy megadóztatjuk a bankokat, növeljük a tőkeelvárásokat, egy csomó dolgot akarunk csinálni a bankokkal, de azért ne felejtsük el, hogy nekik ettől még ugyanannyi pénzük van, és ugyanannyi pénzből kell ezeket az új dolgokat minden, mindent megfizetni. Tehát a hatását ezeknek az új szabályoknak fel kell mérnünk, és egyáltalán átgondolni, hogy van, ami megvalósítható, van, ami nem megvalósítható Nekem tehát nincsen eleve eh, ellenvetésem ezzel kapcsolatban. Valójában ez ösztönzőként hathat a bankokra, de az egész bankrendszernek a budget kompatibilitását figyelembe kell venni. A régebbi Nyilván régebbi EU-s tagállamoknak teljesen eltérőek a bankokra vonatkozó és a banktitokra vonatkozó szabályai. Amit harmonizálni kell, és lehet, hogy túl optimista vagyok, az nem a teljes banktitkossági jogalkotás, mert ez két 300 évre nyúlik vissza, és egyébként is nehéz hozzá nyúlni. Kis területeit kell eh, ennek eh, harmonizálni azokat a területeket, amelyek eh, a válság esetén fontosak. Tehát egyfajta ringfencinget kell létrehozni a collateral vonatkozásában. Ez tehát egy jól definiálható probléma, és azt gondolom, hogy ezzel tudunk ezzel tudunk is foglalkozni. Ha ezt nem tesszük meg, és akkor most csak ismétlem Dominik Stroszkánt, akkor a rendszerek egyszerűsítésére irányuló nyomás nagyon erős lesz, mert a felügyelők szervek és a kormányok sem akarják még egyszer azt, hogy olyan nagy intézmények menjenek csődbe, amelyeknek a csődbe menetelét nem tudják menedzselni. Az elnök asszony szólt az előadónak, hogy lassan fejezze már be. Azt gondolom, hogy nagyjából válaszoltam is az összes kérdésre. Talán az amerikai-európai kapcsolatokra térnék még vissza. Azt gondolom az Európai Unióban ezeket a szabályozási változásokat elsősorban a saját érdekünkben kell meglépni. Jobb tőkeellátottságú, kisebb kockázatot magukba foglaló eh, bankokra van szükség. Mégpedig ez a saját érdekünk, de ez nem elég. Önöknek igazuk van mert eh, természetesen nem akarjuk azt sem, hogy versenyképtelen legyen a bankszektorunk. Egyébként az amerikaiak nagy lendületet adtak a reform folyamatnak, és ők már valójában el is kezdték a jogalkotási folyamatot. Nem mondanám azt, hogy leállt a reform folyamatot. A kongresszus előtt levő összes javaslat az amerikai pénzügyminisztériumból eh, származik. Meglátjuk, hogy mi történik idén és jövőre. Nyilvánvalóan jó lenne, ha ezek a folyamatok kéz a kézben mennének de ne felejtsük el soha, hogy a saját érdekünk is az, hogy megreformáljuk ezt a rendszert. Okay, finished. Akkor ennyi. Biztos vagyok benne, hogy a vélemények néha átfedik egymást. Strauss Kahn úr szeretne válaszolni? Entschuldigung, was ich werde in Englisch antworten. Elnézést, én angolul fogok válaszolni. Egy dolgot szeretnék én is mondani, amit Mário mondott Amerikáról és az euról. Az egyik a jobb minőségű és nagyobb mennyiségű tőke. Ebben igaza van, de figyelembe kell venni két dolgot. Az egyik a rendszer kockázat. Ez nem csak a méret kérdése, hanem a diversifikáció kérdése is. Még egy kis intézmény, nem túl kicsi, de kis intézmény, amely nem diversifikált, sokkal nagyobb kockázatba kerülhet, mint az a hatalmas méretű intézmény, amely diversifikált. Úgyhogy a kérdés mindig összetettebb, mint mi gondoljuk. A második dolog, amit többen felvetettek, hát azért ne áltassuk magunkat, a szektor struktúrája Európában, USA-ban, Japánban nem ugyanaz, nem lehet ugyanazt a szabályt alkalmazni ugyanolyan következményekkel, nem lehet ugyanolyan hatása a versenyre. Úgyhogy ha globális megoldást akarunk, amit én támogatok, nem azt jelenti, hogy a szabályoknak ugyanolyanoknak kell lenniük mert akkor egyesek aránytalan előnybe kerülnek. Az egyik kérdés éppen a tőkének a biztosítottsága Európában. A második kérdés. Az IMF felügyeleti szervé akar-e válni? Nem akar, az IMF már az, ez a definíciónk, ez a fő megbizatásunk, a felügyelet. Úgyhogy Mário jól mondta, az FSB-t azért hozták létre, hogy leültessük egy asztalhoz a felügyeleti szerveket, de önöknek kell megvalósítani a döntéseket, hogy ellenőrizzék, hogy esetleg maradt-e még kockázat annak ellenére, hogy a szabályokat megvalósítottak a gyakorlatban. Tehát alapvetően ugye mi foglalkozunk finanszírozással, és így tovább, és így tovább, de ö, általában véve a felügyelet a szerepünk. Sőt, mostanáig az IMF főleg makro felügyelettel ért. Nem makrofinanciális felügyelettel, hanem csak általában felügyelettel. El kell, hogy mondjam, hogy egyébként mi a valós gazdasággal dolgozunk, főleg eddig dolgoztunk, és most a pénzügyi piacokra is kiterjed a felügyeletünk. Tehát pontosan az a mandátumunk, hogy a makrofinanciális felügyeletet megvalósítsuk. Ferrara asszony kérdezte az európai alapot, a beavatkozást a pénzügyi szektorban. Szerintem ezt még ki kell dolgoznunk. Képzeljük el, hogy öt, nem tudom, talán kettő, talán tíz év múlva, de valamikor a jövőben megint beüt a válság, és nagyon hasonlít ahhoz, ami a mai volt. Hát nem tudjuk előre, lehet, hogy így lesz. Naív lenne, ha azt gondolnánk, hogy mi ki tudunk iktatni minden potenciális válságot. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolga lesz a nemzeti parlamenteknek, hogy már nem tudják újra megmenteni a bankokat, sőt, a közemberek nem fogják ezt hagyni. Jó, egyszer azt mondtátok, hogy a válság olyan nagy, hogy az adófizető pénzére volt szükség. Jó, megtettük, de valószínűleg még egyszer ezt nem tesszük meg. Különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy a bankszektor hogyan viselkedik részben ma. Tehát még mindig lehet válság a jövőben az IMF-ben mi azt gondoljuk, hogy nem fordulhatunk újra az adófizetőkhöz. Következésképpen másképpen kell előteremteni az erőforrásokat. Mário már mondta, a szabályzat. Jogszabályok, erre van szükség. De honnan teremtsük ezt elő? A pénzügyi szektornak kell ezt előteremteni. Jövő július, jövő áprilisra elő kell állítanunk egy jelentést, de a G20-ak ezt kérték, és megvizsgáljuk a lehetséges megoldásokat. Sokan azt kérdezik, hogy ha olyan adót akarnak kivetni, aminek segítségevel finanszírozni akarják ezt, etikai szempontból nem problémás, de ez nagyon eltér egy olyan adótól, aminek az lenne a célja, hogy a banki szektort kihúzza a bajból a válság idején. Tehát akkor most nagyobb adó, amit elaprózunk különböző szektorokra, mindegy milyen adó, a lényege az egyszer lehet felhasználni a befizetett pénzösszeget csak, úgyhogy majd áprilisra elkérül a tanul, elkészül a tanulmány. Meg megnézzük, mik a hátrányok, mik az előnyök, és javaslatokat is teszünk. A dollárt, az eurót, a renminbit illetően hát elég nehéz előrejelezni. Az előrejelzés nehéz ügy, különösen akkor, amikor a jövőről beszél az ember így tartja a mondás, úgyhogy bizonyos valuták al- alul értékeltek, különösen Ázsiában, különösen Kínában, de ez szerintem azért majd felfelé halad. Persze, ha én azt mondom, hogy az egyik valuta alulértékelt, és többet ér, akkor tenni kell valamit. Ez egy megoldás, de nem hihetjük azt, hogy ha manipuláljuk az árfolyamokat, azzal megoldhatjuk a problémát. Ne ringassuk magunkat illúziókba, ezzel nem fogja senki megoldani a ránk feladatot, munkaerőpiac, kutatás, és így tovább, és így tovább. Ez mind feladatunk. A valuta fontos ugyan, de nem csak ez a fontos. Végül, Bulman úr. Uh, rightly you say, so are we going to do something? Akkor igaza van. Teszünk valamit, vagy sem? Hát ezt kétféleképpen magyarázhatom még soha nem működtünk ennyire együtt, mint most. Tehát példamutató munka. A politikai akarat. E- itt volt a legerősebb az elmúlt évtizedekben. Az IMF ösztönzőket kínált. Ezt kicsit furcsának tartották, mert az IMF fel, eddig úgy könyvelték el, hogy állami beavatkozásra szólít fel. De a történelm során ez volt az eddigi legerősebb állami beavatkozás. Igaza van. Tényleg teszünk valamit a pénzügyi szektorban, vagy sem? Hát én is felteszem ezt a kérdést, de azért ne legyen túlságosan pessimista. a G20-ak nem egy globális kormány, nem is kellene, hogy azok legyenek. Csak azt mondtam, hogy eddig sose történt, hogy állam és kormányfők összefogtak azért, hogy megakadályozzák, hogy a globális gazdaság összeomoljon. Optimisták vagyunk. Az elmúlt két év során megtanultuk a leckét, a, a piacokat jobban kell szabályoznunk, de a nemzetek és az állami szereplők valószínűleg úgyis azt teszik, amire otthon szükség van. Ez a lecke, amit megtanultunk. Köszönöm. Köszönöm. Néhány kérdést akkor megint csak összegyűjtünk és aztán csak 10 percet adunk a válaszadóknak. Nem kritizálni akarom őket, hanem egész egyszerűen sokan szeretnének kérdezni. Következő kérdező Mario Baltasari Olaszországból. Igen. Csak azt szeretném kérni, hogy ne legyen túlzottan hosszú a kérdése, ha lehet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani, főleg Stroszkán és uh, Drági meghívottaknak, ugyanis olyan előadásokat tartottak, ami tel is tele volt érdekes gondolatokkal. Hát tegnap délután és ma délelőtt is nagyon érdekes hozzászólásokat hallhattunk. Volt ezek között néhány ugyan, ami talán kicsit hosszabb volt, mint a kijelölt idő, de hát ez van. Egyébként pedig két kérdést szeretnék feltenni. Először is a nemzetközi pénzügyi piac felépítésével, architektúrájával kapcsolatban, a másik kérdésem pedig Európa szerepére vonatkozik a pénzügyi világban. Nos, úgy tűnik, hogy rengeteg erőfeszítés született annak érdekében, hogy a pénzügyi piacot világszinten újra rajzoljuk, átstruktúráljuk. A kérdésem az, hogy valóban szükségesek-e, elengedhetetlenek-e ezek a reformok és változtatások azok a vállalkozások, amelyek a pénzügyi piacon működnek, valahogy alkalmazkodniuk kell ezeknek a vállalkozásoknak az új pénzügyi rendszerhez, a kerethez. Hogyan tudjuk ezt biztosítani? Ráadásul azt is meg kell néznünk, hogy világszinten azért kialakult egyfajta egyensúly az Egyesült Államok és Kína áll a két végén ennek az egyensúlyi helyzetnek, az egyik exporttöbblettel a másik importtöbblettel, és hogy mi történik akkor, hogyha esetleg megzavarjuk ezt az egyensúlyt. Ráadásul nem vagyok meggyőződve arról, hogy megfelelőképpen megállapítottuk már, hogy mik voltak a válság pontos okai. Szerintem még ezen is gondolkodnunk kellene. Többször szó esett arról, hogy nincs kizárva egy következő pénzügyi válság. Hát nekem az lenne a kérdésem, hogy erre hogyan kívánunk akkor felkészülni. Szerintem az egy pénzügyi piac, amit most létrehoztunk, egy Frankenstein, egy szörny szülött ez így nem fog megfelelőképpen működni, ez nem kiegyensúlyozott, nem fenntartható. Az a konstrukció, ez a monstrum tulajdonképpen nem felel meg a jelenlegi globalizált világnak nem veszi figyelembe a WTO szabályait, nem veszi figyelembe az árakat, és szerintem nem megfelelő politikákat alkalmazunk. Folyamatosan beadjuk a derekunkat a Pekingben születő politikáknak és stratégiáknak, és ez egyáltalán nem kedvez a jelenlegi helyzetnek. A kínai deviza és a dollár közötti egyensúlyt is vissza kell állítanunk, úgyhogy ez az egész pénzügyi piac, mint említettem, egy Frankenstein, egy szörny szülött, ez így nem fog a jövőben megfelelőképpen működni. És um, nem csak Kínára kell gondolnunk, hogyha Ázsiáról beszélünk, hanem már Indiára is. Ezek az országok már nem csak az árucikkek, hanem a szolgáltatások területén is egyre nagyobb részt harapnak ki a piacból. Már így is ők uh, határozzák meg az árakat, úgyhogy a nemzetközi pénzügyi építménynek sokkal jobban oda kellene figyelnie ezekre az országokra. Új Bretton Woods-ra van szükségünk, akár tetszik, akár nem, tovább kell gondolkodnunk a pénzügyi piac felépítésén, architektúráján, mert ez így nem jó, ez így nem fog működni. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk az új és megfelelő architektúrát létrehozni, és hogy ki lesz a házmester ebben az új építményben, ki fogja irányítani és ellenőrizni ezt az új pénzügyi felépítményt, ezt az új pénzügyi piacot. és azt is szeretném megkérdezni, hogy milyen európai intézményekre van szükség, mert szerintem a jelenlegi európai intézmények nem megfelelőek és a mai ülés is bizonyítja, hogy össze-vissza folyik a párbeszéd a tanács, meg a bizottság, meg a parlament között, de sokszor nincs is megfelelő kapcsolattartás az intézmények között, sokszor kihagyják a nemzeti parlamenteket a döntéshozatalból. Ez tényleg egy olyan gordiuszi csomó, amit valamilyen frappáns megoldással át kell vágnunk, meg kell alakítanunk, vagy ki kell alakítanunk a kapcsolatot az európai intézmények között. Ez lehet, hogy utopikus megközelítés, de ez sürgősségi megoldást követel. Az olasz szenátusban a pénzügyi szakbizottság tanulmányt készítetett az európai pénzügyi felügyeleti szervekről. Az olasz parlament megkapja majd ezt a tanulmányt, az olasz kormány is megkapja ezt a tanulmányt, és talán itt európai szinten is érdekes lehetne ez a hatástanulmány. Egyébként lesz még egy meghallgatás is Bárnyé úrral, ez fogja lezárni ezt az olasz tanulmányozó munkát. Ebből a tanulmányból egyértelműen kiderült egy nagyon fontos elem, amiről még elmélkednünk kellene. Egyrészt megvan a kockázata annak, hogy az európai felügyeleti szervek saját maguk tagjait jelölik ki, és csak saját maguk irányába elszámoltathatóak, ez így egyáltalán nem megfelelő. Sokkal inkább nyitottnak kellene lenniük a parlament és a bizottság felé, és jó, jó, függetlenül kell működniük az ellenőrző szerveknek, de azért nem önkijelölő és önszabályozó módon. Jó lenne, hogyha létrehoznánk egy olyan bizottságot, amely a kapcsolattartásért felelős a legfelsőbb felügyeleti szerv irányába. Még egyszer hangsúlyozom, teljesen független felügyeleti szervre van szükség, mint ahogy azt Drági úr is hangsúlyozta. Tehát neki kell a helyzetet megvizsgálni, a figyelmeztetéseket elindítani, illetve a szankciókat foganatosítani. És ezeknek a független szerveknek azért el kell számolniuk a parlament irányába és a nemzeti kormányok irányába, mert hát a demokrácia ugyebár így működik. És elnök asszony, engedjenek meg még egy gondolatot, Hogyha megnézzük a jövőbeli fellépések európai és világszintű menetrendjét, akkor szerintem figyelembe kell vennünk azt, hogy megfelelő időt hagyjunk a konzultációra és a döntésben való részvételre minden érdekelt fél számára. A nyomás nyilván nagy, és nagyon sok problémát kell megoldani, de mégiscsak fontos, hogy a válságból való kilábalást valahogy közösen valósítsuk meg intézményi szinten. Most már elindultak az elképzelések a válságból való kilépéssel kapcsolatban, vannak stratégiáink, vannak irányvonalaink. Ugyanakkor azért azt se felejtjük el, hogy a legutóbbi válság még mindig itt van, és hogyha megnézzük a ránk nehezedő nyomást, akkor azt látjuk, hogy ezek közül a kilépési stratégiák közül nem mindegyik összeegyeztethető a többivel. Az idő sürget, nagyon nehéz sokszor együttműködni a többi érdekelt féllel és a többi intézménnyel. Úgyhogy oda kell figyelnünk arra, hogy néhány év múlva ne következhessék be egy újabb válság, amikor még a mostani válságból is alig-alig léptünk ki. Köszönöm. Eh, hát sajnos nem tudom megengedni eh, másoknak, hogy ilyen hosszasan beszéljenek és kérdezzenek, és rendelkezésemre áll egy gomb, amivel el tudom venni a mikrofont. Eh, Pascal, következő. Udó mögött. Akkor én megpróbálom gyorsan kérdezni. Stroszkán úrhoz is, és eh, Drági úrhoz is van kérdésem. Stroszkán úr beszélt az inflációs rátáról, hogy mi lenne a kívánatos inflációs ráta, és itt eh, az Európai Központi Bank eh, véleményére is utalt. Tegnap egyébként itt volt a Központi Bank képviselője, gondolom, hogy ön is ismeri azokat a véleményeket, amiket kifejtett az EKB. De azért szeretném megkérdezni, hogy az ön javaslatára eddig hogyan reagált az EKB. És Draghi úrtól szeretném megkérdezni, hogy mi lesz az adóparadicsomokkal valószínűleg egy teljesen integrált világszintű rendszert kell majd létrehozni a pénzügyi piacon, csak hogy hogyan fog megvalósulni a megfelelő felügyelet, hogyha fekete lyukak maradnak a rendszeren belül, hogyha megmaradnak az adóparadicsomok. Hogyha megnézzük a jelenlegi OECD megegyezéseket, akkor ezek alapvető változtatást tulajdonképpen nem hoznak. Itt csak arról van szó, hogy beszélni kell a jogászokkal, beszélni kell a bankok képviselőivel, de hát változtatás nincsen, csak konzultáció. Mégis ki és hogyan fog változtatni a helyzetem? Next, uh, Baroness Cohen from the UK. Cohen báróna az Egyesült Királyságból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a Lordok házának szakbizottságának elnöke vagyok, amelyek az önök szabályzó javaslatait dolgozza ki. Nagyon sok ilyen javaslat érkezett, és március 31-én érkezik egy javaslatcsomagunk nekünk is. Mert meg vagyok róla győződve, hogy a credit default swapoknak igen nagy a jelentősége. Egyébként az USA-val tárgyalunk jelenleg. Amikor ilyen jelentéseket írunk, mindig az a vége, ugyanazt ajánljuk. Összehangolhatjuk-e az EU-s szabályokat a globális szabályokkal? arbitráshoz vezethez, és instabilitáshoz. De hogyha túlságosan korlátozó jellegű az európai jogalkotás, hiszen az én országom gazdasága nagy részben a pénzügyi piacon nyugszik. De hogyha tényleg azt érje el egy jogszabály, amit kijelöl, Mário is mondta, akkor nagyon fontos, hogy kijelöljük az irányt és ha nem ezt tesszük, akkor Európa veszíteni fog. Van egy nagyon nehéz, de egyenes kérdésem. Draghi úrhoz is, és Strauss-Kahn úrhoz is. Ezek az úgynevezett globális megoldások mikor születnek majd meg, hogy csatlakozhatsunk? a származékos termékeket illetően. A biztos javaslata ezt illetően talán nem lesz ugyanaz, mint a globális megegyezés. Tehát mikor lesz elérhető egy globális javaslat, amihez hozzáigazíthatnánk az európai megoldásokat? The, uh, next speaker, Annie... Elnök Ani Podimata. Thank you, Mrs. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor görögül folytatnám, mert pontos szeretnék lenni. Először is Udo Bulmanhoz csatlakoznék, és Strauss Kahn úrhoz fordulnék. Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk és tettünk Európában és az egész világon hogy hogyan lendíthetnénk fel az európai gazdaságot, hogyan válhatna stabilá. De az az érzésem, hogy nem elemeztük az okait ennek a válságnak, amely a pénzügyi szektorból indult ki, az USA-ból, és gyorsan átterjedt, és teljes gazdasági és társadalmi válságá vált. Strauss úr, ön azt mondta, hogy nagyra törőek legyünk, és ne becsüljük alá a globális együttműködés hasznát a válságkezelésben. De azért tény marad, hogy ez az együttműködés, ez kicsit kényszerpálya volt. És azt kérdezném az Európai Parlamenttől, hogy az Atlanti-óceán két partjáról a megbeszélések, hogy új struktúrát építsünk ki, az jobb szabályokon fog alapulni? És tényleg figyelembe vettük, hogy a válsághoz mi vezetett? Mik voltak az okai? és azokat a javaslatokat veszik el figyelembe, amelyek valóban megreformálják a piacot, és kizárják az ilyen válságok lehetőségét a jövőben. Ön mondta, hogy a piacot szabályozni kell. A kérdés azonban az, hogy egyszerűen jobb szabályzásra van szükség, vagy másfajta egyensúlyra. Ez egy lecke, amit tanulnunk, meg kellett volna tanulnunk. Két-három nappal ezelőtt a Financial Times-ban megjelöl, megjelent egy cikk, ez nem egy kommunista vagy szocialista újság, aminek az volt a címe, hogy a piacoknak miért kell alávetni magukat a politikai akaratnak. Itt az Európai Parlamentben az a benyomásunk, hogy amiről beszélünk, a reform átalakítása, a felépítménynek, és így tovább nem elég, egyszerűen nem elég ahhoz, hogy megakadályozzuk a jövőbeni válságokat. Második kérdésem. Draghi úr említette a termelők piacát. Ellentmondásosak az információk. A termelők piacát illetőt, a credit default dropokat illetően önök számára rendelkezésre álló információk alapján Görögországban milyen fajta szabályozásra lenne szükség európai és globális szinten ahhoz, hogy biztosítsuk a stabilitást úgy, hogy nemzeti szinten is meg lehessen valósítani ezeket az intézkedéseket. Strauss-Kahn úr. Nem találkozunk önnel gyakran, nem ér minket ez gyakran, ez a megtiszteltetés, ezért feltenném ezt a kérdést, hiszen nagy a vita jelenleg ezt illetően, hogy létrejön egy európai valuta tartalék. Önnek mi a véleménye? Szükség van egy ilyen monetáris alapra? amibe beléphetnének az európai, az eurozónának azok a tagjai, amelyek nagy nehézségekkel küzdenek, és szolidárisak lehetnének egymással. Harmadsorban elnök félbeszakítja. Igen, elnök asszony, mindjárt, 20 másodperc még. Elnök, nem, értjük, értjük a kérdést. Nagyon sajnálom, nem, nem. Nagyon-nagyon sajnálom. ön tagja ennek a parlamentnek, érti az időkorlátokat. A nemzeti parlamentek tagjai nincsenek ehhez hozzászokva, de ön ért de értjük a kérdését az alapot illetően. I'm now going to go on to uh, Mrs. Monica Green. Monica Green, Svédország. Tack så mycket. Tack för ordet. Eh, vi i Sverige har ju... Köszönöm szépen Svédországban. Eddig viszonylag jól megbírkoztunk a válsággal. Még akkor is, hogyha nagyon magas a munkanélküliségi ráta. De általában véve jól megbírkóztunk a következményekkel. Rendbe hoztuk a gazdaságunkat, és kiépítettünk új felügyeleti szerveket. Különösen az államháztartást ellenőrizzük, levontuk a következtetéseket a 90-es évekből, még akkor is, hogy ezek nagyon kemény leckék voltak. De mi időben bevontuk a nőket a munkaerőpiacra. Minden egyes szektorban ugyanolyan alkalmazási kell. Ez alapvető feltétel lenne a válsággal való megbirkózáshoz. 2020-ig három dolgot kellene szem előtt tartani. Először is a gazdaságot ki kell egyensúlyoznunk. Ehhez olyan pénzügyi piacra van szükség, ami megfelelően regulázott, stabil piacokra, azért, hogyha beüt egy újabb válság, ezzel megbirkózhassunk. Másodszorban több emberre van szükség a munkaerőpiacon, a teljes foglalkoztatottság cél kell, hogy legyen férfiak és nők számára is magas minőségű munkahelyeket kell biztosítanunk. És ne az legyen a cél, hogy bérrel foglalkoztassuk az embereket, sőt, inkább felfelé kell céloznunk. A közös munkaerőpiac nagyon fontos, de diszkriminációnak itt nincs helye. A munkavállalók ugyanazért a munkáért ugyanazt a pénzt kapják. Harmadik pont a szociális dimenzió. Ez legalább olyan fontos, mint a gazdaság. A kiegyensúlyozott, magabiztos emberek magasabbra törnek. Ha a gyermekek ellátását biztosítjuk, ez nagyon fontos ahhoz, hogy majd később egy válsággal meg tudjanak birkózni. Ezt szeretem volna mondani svéd szociáldemokrataként. And Philippe Lambert. Thank you, Chair. Uh... Filip Lambert parancsolja. Köszönöm szépen. Egy-egy kérdést szeretnék feltenni. Először is Troszkán úrnak, majd Drági úrnak. Amikor a makrogazdaság egyensúlytalanságáról beszélek, akkor a költségvetési hiányról is beszélnünk kell. De mi van a jövedelmek egyensúlytalanságával? Szerintem egy olyan fejlett és érett gazdaságban, mint amilyen az európai gazdaság vagy az amerikai gazdaság, én is oda kell figyelni erre a kérdésre a bérkülönbségek igenis jelentősek és folyamatosan növekednek. Nagyon sokan nagyon komoly szegénységben élnek, pedig dolgoznak, és szerintem ez is ennek a válságnak valamilyen nem kívánatos negatív hatása. Úgyhogy jó lenne, hogyha erről a kérdésről, a bérszakadékról kifejteni a véleményét. Draghi úrnak azt szeretném elmondani, hogy egyszerű ember vagyok, mérnök vagyok, nem vagyok közgazdász, de hogyha valakivel kereskedek, akkor mindenképpen biztosításra van szükség abban az esetben, hogyha valamilyen kredit default lépne fel, tehát hogyha valamilyen hitelbiztosítási probléma lépne fel, de akkor mi a szü- mi a lényege a CDS-nek? Tehát, hogy amúgy is van valamilyen biztosítás, akkor mire való a CDS? Lehet, hogy túl egyszerű ember vagyok, de szeretném ezt megtudni. Sis adok szót Hollandia részéről. Ehm, eh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretném folytatni azt a kérdezősködést, ami itt már elkezdődött azzal kapcsolatban, hogy felállítható egy európai pénzügyi alap, egy EMF, ugye ön megszakította azt a kérdést, elnök asszony. Stroszkán úrtól szeretnék többet hallani erről. Hogyha Európa létrehozna egy ilyen EMF-et, e, amelyet segítene az IMF, illetve személyzetileg is akár, az akkor az mi lenne valójában egy végső esetre szóló kölcsönadó szervezet, hitelező, amely Európa számára nyújtaná ezt a segítséget akkor, hogyha valami fajta probléma merül fel. Ön beszélt a vezetés fontosságáról, a, a leadershipről, amely szükséges ahhoz, hogy megoldjuk a problémákat. Nem egy politikai értékelésre, hanem szakértői értékelésre van szükségem. Az IMF hogyan értékelné a minőségét a bázeli rendszernek, és hogyan értékeli az Európai Bizottság képességét arra, hogy egy ilyen eszközrendszert üzemeltessen, vagy ezzel éljen nem tudom, egyetérte velem, de azt gondolom, hogy van kockázat, mert lehet, hogy jó szándék áll mindez mögött, de a kockázatok eh, valójában súlyosabban esnek a latba, mint a jó szándék. És akkor van egy második kérdésem is. Beszélünk eh, a pénzügyi rendszerről, azok fenntarthatóságáról, ellenőrzet, ellenőrizhetőségéről. E, ugye van az, e, amit ismerünk kifejezés, hogy too big to fail, de van egy olyan is, hogy too big to help, tehát ahhoz túl nagy, hogy segítsünk, e, kisegítsük adott esetben. És itt akkor utalnék arra, amit Obama elnök úr is mondott, miszerint visszatér a vadnyugat. Azt gondolom, hogy egy bank méretében ne nője ki azt az országot, ahol elhelyezkedik. Egy holland nagybank az német mércével legyen kisbank. Egyetértenek-e önök, uraim, azzal, hogy egy ilyen gondolkodásmód az aláshatja az európai piac eh, működését, mert eh, a kisországok akkor csak kis bankokkal fognak rendelkezni, a méretgazdaságosság hiánya miatt versenyképtelenek lesznek, és adott esetben le kell húzniuk a rolót. Köszönöm. Robert Goebbels. Merci, présidente. Köszönöm szépen. Dominik Strauss-Kahn nagyon is helyesen hívta fel a figyelmünket arra, hogy ugyanazokat a szabályokat kellene alkalmazni az Atlanti-óceán két oldalán, de hogy ezeknek a hatása nem feltétlen lesz ugyanaz. Hogyha megnézzük az európai ipart, akkor azt látjuk, hogy bankhitelekből történik a finanszírozás kétharmadban, viszont Amerikában ez csak körülbelül az egyharmadot éri el. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy Stroszkán úrnak és Drági úrnak mik az elképzelései a jövőre nézve a bázeli csoport munkájával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy vannak itt reményteli kezdeményezések, de ami a Bázel 2-t illeti, ha jól tudom, az amerikaiak ezt még nem is alkalmazzák, és mi pedig már a Bázel 3-ról beszélünk. Itt a kötelezettség egyelőre csak az európai bankokra vonatkozik, és ennek piactorzító hatása lehet, erre utalt Stroszkán úr is. És uh, Michel Barnier-nek is feltennék egy kérdést, aki ugyan már nincs itt, de azért elmondom a megjegyzésemet. Ő azt mondta szó szerint, hogy zöldebb, igazságosabb és méltányosabb fejlődésre van szükség. Tehát ő szó szerint ezt mondta. Valóban nagyon divatos most arról beszélni, hogy minden legyen zöldebb, és 2020-ig két millió zöld munkahelyet szeretnénk létrehozni, csak hát két millió munkahelye 23 millió munkanélkülinek egy kicsikét kevés hogyha már munkahelyteremtésről beszélünk, akkor több munkahely kellene, hiszen csak így tudunk több fejlődést megvalósítani. Úgyhogy munkahely az kell legyen a zöld vagy nem zöld, munkahelyre szükség van. Ami pedig az igazságos és a méltányos fejlődést illeti, nem a fejlődésnek kell méltányosnak lenni, hanem a fejlődés profitját kell méltányosan elosztani. Köszönöm szépen. Akkor most visszatérnék a szónokainkhoz, hogy adjanak választ a kérdésekre. Még nyolcan kértek szót, úgyhogy mindenki úgy gazdálkodjon az idejével, hogy a lehető leggyorsabban válaszoljon, hogy legyen még lehetőségünk az utolsó kérdéskörre. Drági úr lesz ismét az első, tessék. Madam Chair. Elnök asszony. Nem lehet egyszerre sok kérdést föltenni, és rövid időt adni a válaszadásra, hát ö, ö, úgyhogy meg kell, hogy bocsássák. De először az első kérdés első része. Milyen pénzügyi struktúra fog születni ebből a helyzetből? Néhányan már elmondták. A munka megosztás amit Dominikkal kidolgoztunk, gyakorlatilag azt mondja, az FSB a szabály, az IMF a felügyelet, a nemzeti hatóságok pedig a megvalósítók. Ez az építmény. Aztán vannak a Bázel bizottság a banki szektorban, ennek megfelelője a biztosítási szektorban, aztán a piaci felügyeletek, az Egyesült Államokban, a Franciaországban, Egyesült Királyságban, ők mind az IOSCO-ban ülnek össze, ez a nemzetközi szervezetük. Most a G20-ak a következőt mondták. Jó, de mindezeket a testületeket valahogy az FSB-nek kellene koordinálnia. Egyébként szerintem ez egy jó döntés, lehet, hogy tévedek, mert tényleg jól felgyorsította a mi eljárásunkat. Most ez az építmény, és valószínűleg ez is lesz Ennyit szerettem volna mondani a pénzügyi piacokról, a banki szektorról. Aztán majd Dominik beszél a nemzetközi felügyeleti rendszerről. Második kérdés. Mit teszünk azokkal az igazságszolgáltatásokkal, amik nem működnek együtt velünk? Kezdjük az FSB alapszabályzatával. A tagok elkötelezték magukat, hogy a legjobb példát követik, vagyis a nemzetközi normákat, és hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy helyi szinten oldják meg az együtt nem működők problémáját. Jó lenne, hogyha nemzeti szinten mindenki betartaná a pénzügyi normákat a megnevezés és megszégyenítés rendszerével. Ennek az lenne a lényege, hogy a nemzetközi együttműködést és információt cserét megvalósítsunk a felügyelet területén. Tehát az FSB-t illetően ahol nincs arra bizonyíték, hogy valóban együttműködnek bizonyos szervek, akkor először meghívjuk őket, hogy kiértékelhessük, hogy valóban együttműködnek-e, illetve javaslatokat tegyünk, hogy hogyan javíthatják a teljesítményüket. Itt azonban valóban együttműködünk az IMF-fel és a Világbankkal. Mm, nyilván eh, csak arról van szó, hogy betartatjuk az alapszabályzatot. az OTC-ket illetően köszönjük szépen a hozzászólást, teljes mértékben egyetértünk. A kérdés az volt, hogy mikor. Októberre az FSB javaslatot tesz arra, hogy a partnereknek milyen szabályzatokat kell megvalósítaniuk. És hogy milyen termékszármazékokat kell standardizálni, és clearinges előírásoknak megfelelniük. Ezen kívül egy kis részlet, ami Európát illeti, milyen kereskedelmi végfelhasználót mentesíthetünk ezek alól a követelmények alól, ezt tisztázni fogjuk. Ez egy általános megjegyzés. Ahogy a valós megvalósítás felé haladunk, bármit is döntünk, az OTC-ket illetően a banki szektorban, ez egyébként nagy munka, de ahogy előre haladunk, lesznek olyan kérdések, ahol nem tudunk majd megegyezni, vagy nehezen, így az FSB-nek az egyik legnagyobb kérése az, hogy egy egységes kompromisszumra jussunk a különböző kérdésben, és ez az egyik ilyen kompromisszum. Nem szeretném, hogyha ezen bukna meg az egész globális normarendszer, ami a végcélunk. Tehát, hogy ez a kérdés, hogy milyen kereskedelmi végfelhasználó kaphat mentesítést. Ami a CDS-t illeti, és az IMF-et. Talán nem helyes a válaszom, mert egy pillanatra ki kellett mennem a teremből, de az volt a kérdés, hogy a CDS volt a görög válságnak az oka? Válasz. A kérdés az volt, hogy a CDS ez hozzájárult-e a görög válság elmélyüléséhez? Válasz. Ebben a kérdésben csak úgy, mint hogy egy európai valuta alapot hozzunk létre, hát ez tovább tartan ez a válasz, nem tudom. Jó, más is kérdezte. Okay. I, I, um... Nos. Jó, akkor két kérdésre válaszolok egyben. Először is az alapkérdést illetően. Mit értünk el a válság megoldásában? A Maastrichti szerződés, a háttér, a stabilitási és növekedési egyezmény. Dominik volt a pénzügyminiszter Franciaországban, amikor ezt aláírtuk. Aztán az eurót létrehoztuk, és stabilitást teremtett az infláció visszaszorult, finanszírozási költségek, és a világpiac ingadozásaitól védelmet élveztünk. Tehát tudjuk, hogy akármit is mondunk Görögországról, vegyük figyelembe, hogy az árstabilitás és a stabilitás, a pénzügyi stabilitás a kulcs szó. Ez azonban sokba kerül. Mi a görög válság? Egy fiskális válság. Mi a megoldás? Itt van a mester mellettem, de azért a pillér, a valós kulcs, az upfront elkötelezettségek, az elsődleges elkötelezettségek. Miért kell, hogy ezek előleg, megelőlegezett elkötelezettségek legyenek? Azért, mert a spreadeket szűkítenek kell, hogyha ezek a kötelezettségvállalások előzetesek. A piacot nem érdeklik az egyszerű megoldások. Ezen kívül monitoroznunk kell az eljárásokat, és gyorsan kell megvalósítanunk a az intézkedéseket. Szerintem Görögország példája megmutatja, és hogy ezek a feltételek valósak. Most már akkor a megvalósításra kellene áttérnünk. Nyilván ez talán még fontosabb, mint maga a tervezett struktúra. Hogyha ezt sikerül megvalósítaniuk, akkor a piacok majd kopogtatnak önöknél, és kölcsönöznek pénzeket. Aztán, hogy térjek a saját tapasztalatomra. 91-ben Oroszország ennél sokkal mélyebb válságot élt meg. Több mint 11%-os GDP deficitünk volt, majdnem 100%-os volt az államadóság. Többször downgrade-eltünk, 7%-os volt az infláció, az infláció és a szociális kohézia nem létezett, hiszen a terrorizmus terjedt. Tehát sokkal rosszabb volt a helyzet. Akkor volt egy pénzügyi kiigazítási tervünk, rövidtávú adósságok rendezése fontos volt. Több milliárd eurónyit költöttünk havonta egy éven keresztül és nem kaptunk külső támogatást, legalábbis nem jelentőset. Úgyhogy ha engem kérdez, mindenki megoldhatja ezt a helyzetet, anélkül, hogy külön intézményeket hozzunk létre Európában. De van egy nagy különbség köztünk és önök között. Ma a piacok a Lehman utáni korszakban sokkal volatilabbak, és a kormányok nem akarnak bizonytalomba beruházni. Úgyhogy lehet, hogy likviditási szükséghelyzet alakul ki rövid távon. De mi lenne a szerepe ennek az EMS-nek, az Európai Valuta Alapnak? Ez lenne a tortán a tejszínhab, de a tortát el kell készíteni ahhoz, hogy tejszínhabot tessünk a tetejére. Ehhez rendbe kell hoznunk a pénzügyi piacot. Short term. And I would stop here. De ez csak rövid távon megoldás, és akkor itt abba is hagyom. De ez még mindig nem elég. Még lesznek olyan országok, ahol nagy lesz az adóság, és alacsony mértékű növekedés. Ez nem jó valahogy ki kell, vissza kell fizetniük az adósságokat, ehhez növekedésre van szükség. De jó, itt abba hagyom. The next question. C- a következő kérdés a CDS-t illetően. Igaza van. Nem létezett ez a rendszer a 90-es évek közepéig. Viszont volt hitelbiztosítás. Akkor a CDS hogyan alakult ki, és a biztosítószeságok miért vonultak ki erről a piacról? Az egyik oka annak, hogyha a bank biztosítani akar bizonyos hiteleket, akkor általában a CDS rendszerhez folyamodnak és nem a biztosítótársaságokhoz. Ennek az az oka, hogy elég specifikus a biztosítótársaságok felépítése. A másik az, hogy a CDS gyakorlatilag spontán alakult ki. Amíg a biztosító társaságoknak mindenféle tőke problémájuk van, szolvencia problémájuk, addig mi rájuttuk, hogy az olyan társaságok, mint az AIG, 400 milliárd kezessel nem rendelkező CDS-t képes kibocsátani. Tehát, akkor mit tehetnénk itt? Ez egy nagyon összetett kérdés. Nagyon nehéz lenne a CDS-eket újra fogalmazni úgy, hogy a biztosított társaságokat kiszorítsuk teljesen. Akkor mit lehet tenni? A CDS tradinget centralizálnunk kellene, akkor nagyobb lenne az átláthatóság, a láthatóság, és láthatnánk, hogy az úgynevezett naked insurance mekkora százalékú. És akkor tudnánk, hogy a kezességet kivállalja, és ezt hogyan irányítják. Akkor Dominik, öné a szó. Még van két kérdésem, amire válaszolni. Elnök félbeszakítja. Talán strauss úr válaszolhatna arra, amit kihagyott. Jó? Uh, on some points. Igen, igen, volt néhány pont, amire Mario nem tért ki, többek között az új Bretton Woods. Hát ez mindig nagyon, nagyon szép ötlet, hogy csináljunk valami újat, és hogy legyen egy új Bretton Woods. Hát most már 65 éves a régi Bretton Woods, úgyhogy meglepő is lenne, ha nem kéne rajta valamit változtatni. De tulajdonképpen a kérdés nem is az, hogy kell-e változtatni vagy sem, hanem az, hogy milyen a politikai környezet, hogy milyen volt a politikai környezet a háború után, ugye akkor össze lehetett hozni a Bretton Woods-i konferenciát, és két hónapra volt szükségük a delegációknak arra, hogy megegyezzenek. Hát egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy most egy ugyanilyen építményt létre lehet-e hozni a jelenlegi időben, az IMF-nek rengeteg tagállama van, sokkal több, mint 65 évvel ezelőtt, úgyhogy nem tudom, hogy most a 186 tagállammal, hogyan lehetne egy hasonló megállapodást létrehozni. És elég csak megnézni, hogy mi történt Kopenhágában. Látjuk, hogy mennyire nehéz ilyen sok tagállam között bármit is elérni, bármilyen megegyezésre jutni. Úgyhogy az IMF-en belül azt a megoldást választottuk, hogy a mandátumot kell újra gondolni, és meg kell nézni, hogy hogyan tudnánk a leghatékonyabban fellépni a tagjaink számára, hogy tudnánk a legjobban segíteni nekik úgy, hogy nem hozunk létre egy teljesen új szerződést, mert attól tartok, hogy ez nagyon időigényes lenne. És hogyha most nem IMF-es hozzászólóként vagyok itt, hanem mint európai polgár mondok valamit, akkor azt is, azt a kérdést is fel kell tenni, hogy valóban kérni kell-e Európa szintjéről egy új típusú szerződést. Ugyanis, hogyha megnézzük, hogy ebben az új intézményben hogyan tudna magát képviseltetni Európa, akkor szerintem vannak itt kockázatok. Szerintem nem feltétlenül érdeke az Európai Uniónak kardoskodni azért, hogy megváltozzon a szerződés. Ennyit mondanék erről. És a következő kérdésre pedig francia fogok válaszolni, mert ezt franciául tették fel nekem. Arról a dokumentumról van szó, amit Olivier Blanchard készített el. Ez egy néhány héttel ezelőtt megjelent dokumentum, ez egy tudományos jellegű jelentés a válsággal kapcsolatban. Ezt a vezető közgazdászunk készítette el az IMF-en belül. Arról szól ez a dokumentum, hogy mit kell megtanulnunk a válságból, és mit kell tennünk a válság után. Körülbelül tíz megoldási lehetőség van, az egyik az inflációs célkitűzésekkel és az inflációs rátával kapcsolatos. Ez a tudományos dokumentum valójában sokkal többet tartalmaz, mint az infláció aránya, de mivel az inflációval kapcsolatban kaptam én a kérdést, ezzel a résszel fogok foglalkozni. Az IMF, ugye új IMF, de hát mégiscsak az IMF, mégiscsak valuta alap. És a doktrinánk nem változott az inflációval kapcsolatban. Mindenhol és minden szinten az inflációt meg kell akadályoznunk, a túlzott inflációt előre kell látnunk és le kell állítanunk, mert ennek mindig negatív hatásai vannak. Ami az előrejelzést és az előre gondolkodást illeti, nyilván, hogyha szeretnénk megtanulni a leckéket, akkor előre is kell gondolkodnunk, ez akadémiai kérdés azt nem tudom pontosan, hogy az IMF képviselője mit mondott el tegnap, de nagyjából tudom. Az infláció elleni harc első és legfontosabb szereplői harcosai a központi bankok, úgyhogy a központi bankokra igenis szükség van. Akadémiai körökben és politikai körökben is nagyon sokat gondolkodtunk ezen, de az IMF véleménye változatlan, az infláció elleni harcot továbbra is fontosnak tartjuk, és ebben központi szerepet játszanak a jegybankok, a központi bankok. Ami a jobb egyensúlyt illeti, és akkor most visszatérnék angolra, tehát ami a jobb egyensúlyt illeti, a politika és a gazdaság között, hát erről éveket, évtizedeket lehet vitázni, és ez a vita még mindig nem ért véget. Tehát piacgazdaság és politika. Azt hiszem, hogy a kérdés nem is az, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a pénzügyi világot jobban tudjuk szabályozni, és ugyanakkor az ambícióink is megmaradjanak. Szerintem a kérdés inkább az, hogy a hatalmi egyensúly hogyan alakul. És minél többet gondolkodunk a politikán, annál többet kell gondolkodnunk a politika és a piacgazdaság egyensúlyán is. Nyilván a lehető legnagyra törőbb célkitűzéseket kell megvalósítanunk, de az egyensúlyt fenn kell tartanunk. Ez elvileg könnyűnek tűnik, mindannyian foglalkoztunk ezzel a múltban, tehát létrehozni egy új rendszert, ami jobb, mint a régi. Ez nem olyan bonyolult. A kérdés az, hogy a régi rendszerről hogyan tudunk átállni az új rendszerre. Ez a probléma. Itt vannak különböző nyomásgyakorlások, itt vannak különböző problémák, a kezünk sokszor meg van kötve. Tehát az átállása nehéz. Nyilván nem mondhatjuk azt, hogy hip-hop létrehozunk egy rendszert, ami megold minden jövőbeli válságot. Hát tudjuk, hogy ez nem így van. Először is meg kell néznünk az előző válságot, és ebből tanulnunk kell, de hát azt is tudjuk, hogy a következő válság nem ugyanilyen lesz. Úgyhogy nem tudunk kidolgozni egy olyan rendszert, ami megakadályoz egy olyan válságot, amiről még nem is tudjuk, hogy milyen lesz a jövőben. Úgyhogy a problémákat meg tudjuk állapítani, és azt ki tudjuk szűrni, hogy egy ugyanilyen válság még egyszer bekövetkezzék. Már ez is valami. Már ez is valami és a politikai konszenzus véleményem szerint ezzel kapcsolatban már megszületett. Igaz, azt mondtam ma délelőtt, hogy amikor a válság a csúcspontján járt, akkor sokkal erősebb volt a politikai elkötelezettség. Mário is ott volt, én is ott voltam a G20-as ülésen, és hát nem árulok el titkot azzal, hogyha elmondom, hogy az államfők hát eléggé voltak rezelve, és hát olyanokkal, akik félnek, azokkal mindig könnyebb tárgyalni. Most ugye csökkent a válság, már nem annyira rettegnek az állam és kormányfők, most már kicsit nehezebb őket kezelni. Ami pedig a az erőviszonyokat illeti és az erő egyensúlyt illeti, hát azt nem tudom megmondani, hogy mi lesz két év múlva, és azt sem tudom, hogy globális szinten hogyan kell majd a felügyeletet megvalósítanunk de most a jelenlegi pillanatban azt tudom elmondani, hogy a mostani célkitűzéseink ambíció szintje elég magas szint. Mást már nem tudok elmondani a CDS-ekkel kapcsolatban, mint amit Mário elmondott, de talán egy valamit mégis elmondanék. A, igazából a corporate CDS-szel van itt a nagyobb probléma, nem a sovereign CDS-szel egy kicsit nehéz is megnézni, hogy hogyan alakul ez a két szektor, vagy hogyan alakult az elmúlt hetekben, de a Sovereign CDS kategóriában mindenképp alacsonyabb volt az ügyletek aránya, mint a corporate CDS-eknél, úgyhogy ezt mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Ami pedig az úgynevezett európai valuta alapot, az esetleges EMF-et illeti, hát nagyon szívesen beszélnék erről, ha tudnám, hogy mi ez. Nagyon sok verziót, sok lehetőséget hallottam különböző emberektől, mindegyiknek van értelme, de mindegyik különböző, úgyhogy nem tudom, hogy melyikről kéne nyilatkoznom. Vannak, akik azt mondják, hogy itt az Európai Unión belül kellene, hogy legyen egy valuta alap, ez ugye világszinten egy regionális valuta alapnak számítana, és aztán Magyarország, vagy Lettország, vagy Románia kaphatna segítséget nem csak a bizottságtól és az IMF-től, hanem az EMF-től is. Tehát akkor ez egy olyan jellegű valuta alap lenne, ami mondjuk a tési lehetőségeit kiegészíti. Hát ez így nagyon jó, csak hogy ez a probléma nem áll kapcsolatban a görög problémával. Egy másik kérdés az, hogy ha az eurozónán belül hozzuk létre ezt az EMF-et, akkor arra kell gondolnunk, amit Mário elmondott, hogy Görögország szempontjából ez egészen más problémakör, hiszen itt igazából fiskális problémát kell megoldani a Görögországnak. Úgyhogy ha megnézzük, hogy fiskális oldalon mit kellene megtennie Görögországnak, hát ezt most itt mindenki fantáziájára bízom, de ehhez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb intézmény egy európai valuta alap létrehozása. Tehát fontos, hogy megnézzük, hogy hogyan képzeljük el ezt az európai valutalapot európainak vagy eurozónásnak. És eh, ami pedig az új szerződések kialakítását illeti, hát nyilván ezt nem lehet egyetlen nap alatt elvégezni. És nem szeretném, hogyha ezekkel a vitákkal egy kicsit elkanyarodnánk attól, ami valójában az eurozóna és Görögország problémája. Mindez a munka természetesen nagyon hosszú időt vesz majd igénybe, és Görögország problémája jelenleg és sürgős probléma. Ezzel azt szeretném önök felé kommunikálni, hogy bármilyen regionális intézménnyel szívesen együttműködünk, és nagyon jó lenne, hogy egy teljes rendszert átfedő, áthidaló rendszer jönne létre, és különböző regionális valuta alapokkal is szívesen tartjuk a kapcsolatot. Már született több ilyen regionális alap, a bizottság is elmondta a megfelelő lehetőségeit, például amikor a Lettországgal való együttműködésről volt szó. És volt itt még egy kérdés. Nagyon örülnék, hogyha franciául válaszolna, mondja a kérdező. Jó, mondja Strauss-Kahn úr, akkor franciául fogok válaszolni, ám legyen. Hát nagyon bonyolult problémáról van szó, hogyha szeretnénk feltárni a válság következményeit. Az amerikai ingatlanpiac negatív hatásait mindannyian ismerjük, de vannak nyilván más negatív hatások is. Azt is meg kell néznünk, hogy valójában miért adósodtak el annyira az amerikai háztartások. Itt tényleg tömeges eladósodásról van szó, és ebben szerepet játszanak a bérkülönbségek, a gazdasági fejlődés lelassulása, és még sokkal több más faktor is. És hogyha a válság hatásairól beszélünk, akkor el kell különíteni a rövidtávú, középtávú és a hosszú távú következményeket. Most azt kell megnéznünk, hogy az amerikai háztartások most inkább a megtakarítások felé fordulnak. Sose akartak megtakarítani, most mégis akarnak. A megtakarítások szintje már elérte a 6-7 százalékot, egyes elemzők szerint ez fölmehet akár 9-10 százalékig. De hogyha ez a 6-7 százalék megmarad, az akkor már előrelépés lenne. Lehet, hogy megszűnik ez a megtakarítási hullám, hát akkor too bad, akkor sajnáljuk, úgy kell nekik, de hogyha mégis megmaradnak ezek a megtakarítások, akkor ennek lehet valamilyen kiegyensúlyozó hatása. Ez azt jelenti, hogy akkor sokkal kevésbé fognak majd eladósodni az amerikai háztartások, és ez nyilván kihatása lesz az egész államháztartásra is. Tehát ha valóban a válság gyökereit akarjuk feltárni, akkor le kell mennünk a háztartások szintjére. És a válság gyökereinél fel kell tárnunk a közvetlen és a közvetett, a hosszú távú és a rövid távú kiváltó okokat is. Hát az IMF-EMF e témára már válaszoltam, és még Göbbels barátomnak szeretnék választ adni a bázeli munkáról és a piac torzításról. Én őszintén hiszek abban, hogy a bázeli munka jó minőségű. És erre konkrétan garancia az, hogy az IMF is részt vesz ebben a munkában, úgyhogy ez csak minőségi munka lehet. A probléma az, hogy ehhez idő kell, ezt ne feledjük. És amíg ez az idő telik, addig megmarad ez a kis ellentmondásos helyzet mindannyian azt várjuk, hogy kialakuljon egy olyan globális rendszer, ami megfelelőképpen működik, ezt várjuk a gyakorlatban, és a logika is ezt mondja. De azért ne feledjük el, hogy a Bázel 2-t az amerikaiak sohasem alkalmazták, és nem is hajlanak képességgel abba az irányba, hogy alkalmazzák. Nagyon érdekesek a bázeli kettes szabályok az USA szempontjából, de úgy tűnik, hogy számukra vannak itt problémás kérdések, és nem kívánják ezeket a szabályokat alkalmazni. Szerintem ezt a válságot arra is fel kell használni, hogy szorosabbra fogjuk egy kicsit a kapcsolatokat az USA-val, hogy jobb legyen a párbeszéd. De azért ne legyünk túlzottan naívak sem, és ne higgyük azt, hogy a regionális vagy a nemzeti érdekek kihaltak, és most mindenki hirtelen összefog és együtt dolgozik a jó ügyért. Köszönöm, nagyon nagy nehézségek előtt állunk, mert eh, nem vagyok benne biztos, hogy a most elhangzó kérdésekre majd lesz idő válaszolni. Ugye Giorgetti úrnak egy gépet kell elérnie, ugye? E, de ő az első. Una domanda rapidissima. Io vorrei parlare un po' di economia reale. Köszönöm. E, nos, a reálgazdaságról e, kérdeznék. Ami a rendszer stabilitását illeti, ott tényleg már sokat beszéltünk erről, de én azért inkább az átmenetről kérdeznék, a Bázel 2 és Bázel 3 közötti átmenetre, és hogy ez milyen hatással lesz a kis és középvállalkozásokra. Hogyha ugyanis beindul a fellendülés, akkor ahhoz kell, hogy a kis és középvállalkozók, és utána is kell, hogy a kis és középvállalkozók több hitelt kapjanak. Pitella úr következik. Presidente, sarò brevissimo. Köszönöm elnök azt, hogy nagyon röviden tudok kérdezni. Dragi úr, mi a véleménye az európai spekuláció ellenes fellépésről és stratégiáról? Az Európai Parlament elkötelezte magát amellett, hogy szabályozza a fedezeti alapokat, a hedge fundokat. Ugyanakkor ez mégis lekerült a pénzügyminiszterek napirendjéről legutóbb. Mit gondol mindenről? Hogyan, mikor fogjuk tudni eh, megrendszabályozni ezeket a spekulatív eh, pénzügyi alapokat? Eh, és mi, mit gondol, hogy hogyan kellene hozzányúlni a CDS-ekhez, a hitelbiztosítási csereügyletekhez? Ugye a németek azt mondják, az elhangzott, hogy Németország veszélyezteti az egész eurozónát, mert hogy kereskedelmi töbletet halmoz fel. Mit tegyünk az ilyen problémákkal? E, e, a költségvetést e, egyensúlyozzuk ki? Az lesz az út a nagyobb európai növekedéshez? Gerhard Schick. Ja, danke, Drei Köszönöm szépen, három kérdésem lenne. Dragi úr, ön az átmeneti határidőkről beszélt, amelyeknek elég hosszúaknak kell lenniük. Akkor angolra váltok. Jó, Dragi úr, Dragi úr, hogy ne kelljen föltennie a fülhallgatóját. Na, most már felrakta, akkor, akkor mégis csak németül. Tehát még egyszer. Tehát Dragi úr, a tőkeigényeket illetően ön a megfelelő hosszúságú átmeneti időre és grandfatheringről beszélt. Németországban a bankok arra használták fel ezt az átmeneti időszakot, hogy kockázatos értékpapírokat halmozzanak fel. Van-e olyan szabály, szabályzat, amelyet kidolgoznak, hogy megakadályozzák, hogy ez átmeneti időszakot arra használják ki, hogy újabb problémák táptalaját teremtsék meg. A második kérdésem. Ez a globális kockázatkezelést illeti. Európában az a terv, hogy a központi bankok képviselőit oda küldik. De az amerikai központi bank az ingatlan válság idején nem gyakorolt túlságosan nagy felügyeletet, úgyhogy ilyenkor, hogyha globális szinten akarjuk kezelni a kockázatot, akkor jó a központi bankok képviselőit oda küldeni? Következő kérdésem Strauss-Kahn úrnak. Van egy dokumentumok, a politikai lobbizást illetően, amit az IMF állított össze. Önök azt mondják, hogy ez egy rendszerkockázati elem. Amikor az USA-ban kirobbant válságot elemeztek, ez egy nagyon érdekes megjegyzés, de ha ezt megalapították, van valami javaslat, hogy ezt hogy lehetne kikerülni? Az utolsó kérdésem. Még egyszer át kellene tekintenünk, hogyha globális szinten integrálni akarjuk a pénzügyi piacokat, akkor hogyan lehetne a felügyeletet erősíteni? Szerintem a likviditást nem irányíthatjuk, hogyha maga az anyavállalat egy másik kontinensről származik. Hogyan tudjuk azt garantálni, hogy a vendéglátó ország felügyeleti szervei elég felügyeletet gyakorolhassanak. Köszönöm. Elnök? Stolojan úr. Köszönöm, elnök asszony. Drági úrhoz lenne egy rövid kérdésem. Természetesen a pénzügyi rendszert most stabilizálták, mégpedig állami eszközökkel, pénzügyileg. És most azt látjuk, hogy olyan műveletek, amelyeket toxikusnak minősíthetünk, továbbra is folytatódnak. A befektetők, olyan befektetők, akiknek eh, semmi közük például olyan országokhoz, mint Görögország, mégis úgy tűnik, hogy égnek a vágytól, hogy biztosítsák magukat a görög államcsőd eh, ellen. Nem lenne ideje leállítani az ilyen jellegű műveleteket, mert az egész rendszer építményét veszélyezteti, illetve ezt meg kell reformálni az egész rendszert, amihez pedig idő kell. Eh, Stroszkán úr, Tudom, hogy szó van egy, és beszélt ön is arról, hogy egy rezervalapot kell létrehozni, amely a bankrendszert megtámogatja, és ennek egy adó is lehetne akár a forrása. És lenne még egy megjegyzésem az inflációról elmondottakra is. Én éltem olyan korban, amikor a Libor 17% volt az olaj sok után, a 70-es évek végén. A kérdésem az az, hogy mi az üzenete azok államok felé, amelyek rövid idő alatt halmoztak fel hatalmas adósságokat, és hogy mi történik velük akkor, hogyha a kamatok növekednek. Szinári úr, Finnország. Arvosa puheenjohtaja, Suomessa oli 90-luvulla... Elnök asszony, a 90-es években Finnországban nagyon erős banki válság volt, és megtanultuk ebből a leckénket. Úgyhogy arra szeretném kérni önt, hogy továbbra is legyenek optimisták, hogy igenis legyőzhetjük ezt a válságot. Azonban ezt az optimizmust mire alapozhatjuk? Hogyha megnézzük az európai történelmet, akkor azt látjuk, hogy a nagyon sok országban az euró bevezetése óta a legrosszabb időszakát éri a gazdaság. Kínában és Indiában nagyon sok millió ember az urbanizált területekre vándorolt, és az import csökkent nagyon sok európai országban. Tehát a kérdésem az, hogy ebből akkor hogy haladunk tovább? Állandóan emlegetik a felügyeleti szerveket. Washingtonban, az IMF székhelyén minden nap nagyon fontos emberek adják egymásnak a kilincset. De ez történt az elmúlt években is. Tehát mi a lecke? Levontuk a tanulságot, hogy nem csaphatjuk be a nemzeti államokat? Nem hagyhatjuk, hogy a válság a fejünkre nőjön az egyes országokban? A tartalékok növekedtek. Hogyha arra a pillanatra várunk, hogy a kamatok egyre növekednek, akkor ennek kilátja majd a hasznát. Nyilván nem a nemzeti tagállamok, aztán az IMF-et illetően, hogyha egy Európai Uniós országot segítenek, ez milyen hatása lesz az európai átváltási árfolyamra? Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindkettőjöknek szól ez a kérdés. Köszönöm, hogy itt voltak ma, de franciára váltani. Én voltam a jelentéstevő az Európai Rendszer szintű kockázatokról szóló szövegnél, és egyébként a felülvizsgálati csomagnál minden egyes előadóval egyetértettünk valamiben, olyas valamiben, amit önök is elmondtak, hogy az Európai Uniónak globális szintű felügyeleti intézményre van szüksége. Tulajdonképpen a bizottsági javaslathoz képest még három dolgot szeretnénk. Az egyik az, hogy a központi bank elnöke legyen az ISRB vezetője. A második dolog az, hogy sokkal magasabb szintű akadémiai tudás szükséges a vezetők között, Harmadsorban azt javasoltuk, hogy Frankfurtban legyen makro és mikroszinten minden egyes felügyeleti, hatóság, így jobban együtt tudnak működni ezek a hatóságok. Szeretném megkérdezni, hogy önök szerint ez a három ötlet elégséges-e, vagy volna még további ötletük? Ha van, akkor azt szívesen fogadom. Pervans Beresz következik. Köszönöm a szót, elnök asszony! Három kérdést szeretnék feltenni. Először is a válság után nagyon sok reform elindult, a szolidaritásra is számíthattunk, hogy segítsünk a banki ágazatnak, amely bajba jutott, de amit leginkább tapasztaltunk, az a káosz volt. Európában jó lenne, hogyha egy kicsit tisztább lenne a helyzet, és megnéznénk, hogy a Delarozier csoport munkája alapján milyen változtatásokat szeretnénk elindítani. Mario Draghi-val egyetértek, meg kell néznünk, hogy milyen kockázatai vannak az esetleges megoldásoknak. Rengeteg megoldási javaslat van, szinte elveszünk ezek között. Hát mi az, ami ezek közül meg fog valósulni? Van azonban egy olyan javaslat, ami lehetővé tenni, hogy összefogja az összes kontinenst, ami megfelelő felelősséget biztosítani a polgárok irányába, és ami a szolidaritást is felhasználná, ez a pénzügyi tranzakciók megadóztatása. Ez tehát az ilyen megoldási lehetőség. Jó lenne, hogyha ezt a pénzt fel tudnánk használni akár hosszú távú projektekre, akár bankok megmentésére. De jó lenne, hogyha ez a pénz rendelkezésre állna, esetleg a fejlődő országokat is segíthetnénk ezzel. Hát ez idáig jó, és utána so what? Utána mégis mit csinálunk? A G20-ak megadták a megfelelő mandátumot, és remélem, hogy az ezzel kapcsolatos vita tovább folyik majd a miniszterek szintjén, és hogy ők is megtartják majd ezeket a hasznos javaslatokat, amik fennmaradnak. Itt különösen a demokratikus vitára és a polgárok irányába való felelősségvállalásra gondolok, itt mindenképpen meg kell vizsgálnunk a megoldási lehetőségeket, és amúgy teljesen egyetértek Drági úrral. Ami a CDS-eket illeti, meghallgattam Mario Draghi válaszát, de egyszerűen nem tudok egyetérteni azzal, hogy minden CDS-nek valahogyan az USA-ba kellene kikötnie. Hát itt nem az amerikai bankok óriási lehetőségeit kellene elősegítenünk, hát elég csak megnézni a görög példát hát használjuk már ki a saját kapacitásainkat, és követeljünk már valamennyi átláthatóságot. Szerintem az ügy itt eléggé bonyolult, és Európában is jó lenne, hogyha létrehoznánk hogy európai szinten is meglegyenek a megfelelő clearing megoldások. Ami a könyviteli normákat illeti, szerintem itt mindenki ismeri, hogy konkrétan miről is folyik a vita, hogy milyen felügyeletet kellene megvalósítani, és hogy milyen összeegyeztetetlenségek alakultak ki azon személyek ügyében, akik magas szintű posztot töltöttek be a felügyeletbe. Hogyha az pénzügyi piacot szeretnénk ellenőrizni, és a bankokat szeretnénk ellenőrizni, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan működik itt a demokrácia, és hogyan működnek a pénzügyi piacok, valamint hogy hogyan kellene esetleg átalakítani a pénzügyi piacot úgy, hogy ez a hosszú távú óriási befektetési igényeinknek megfeleljen, valamint a polgárok számára is elfogadható legyen. Aztán, hogy ezt a vitát hogyan fogjuk megszervezni, és hogy milyen választ adunk a kérdésekre, az nem csak önöktől függ, hanem tőlünk is legalább annyira, de azért nagyon örülnék, hogyha elmondanák a véleményüket. Köszönöm. Ann Kalmári, Finnországból. Köszönöm szépen. Minden kérdésemre választ kaptam már, úgyhogy csak arra használnám fel az időmet, hogy ösztönözzem ő, önöket, hogy egy nemzetközi piaci tranzakciós adót vezessenek be. Nem lehet, hogy az államok viseljék a kockázatot a magán tranzakciókért. Köszönöm. Sanchez Presedo. Köszönöm szépen. Két kérdésem a Draghi úrhoz. Hogyha megnézzük a pénzügyi intézményeket, bizonyos esetekben rendszerhibákat rejtegetnek, de vannak olyan pénzügyi intézmények is, amelyek globális rendszerkockázatot indíthatnak újjára, útjára. Ezt fel lehet mérni. A második ö, kérdésem, a rating agency a besorolási intézmények, a piaci műveleteket illetően. Főleg ezekkel foglalkoznak. De hogyan lehetne állami szereplőket besorolni? Nem ellentmondásos ez? Mi a helyzet egy olyan kereskedelmi kerettel, ami multilaterális, és hogyan lehetne létrehozni kiigazítási alapokat a deficites országokban, ahol felborult az egyensúly, és azokban az országokban is, ahol többlet halmozódott fel. Elnök, köszönöm szépen. Ez volt az utolsó kérdés és azt hiszem, hogy a bankok méretét illetően, amelyeket a, az országok méretéhez mérünk, még azt hiszem ez a kérdés is fennmaradt. Kán úr, tudna kezdeni? Oui, uh, yes, thank you. Uh, Köszönöm szépen. Igen, volt néhány kérdés a CDS-ekkel kapcsolatban gondolom, hogy Mário jobban szeretne erre válaszolni, úgyhogy én ezt átugranám, de nézzük inkább a politikai lobbival kapcsolatos kérdést. Hát teljesen egyértelmű, hogy mindig is volt némi konfliktus a között, ahogy a parlament, illetve a nemzeti államok megpróbálták megállapítani és értelmezni a szabályokat, valamint hát nyilván megvannak azok a specifikus érdekek, amik a tagállamokra vonatkoznak. Ez nyilván így helyén is való. Nekünk az a célunk, hogy a lehető legtöbb információt megkapjuk, és hát a legjobb információ konkrétan az üzleti szférából érkezik, innen kapjuk a legmegbízhatóbb információt. Csak hogy felmerül a probléma, hogyha először azt vizsgáljuk, hogy politikai szinten mit szeretnénk megtenni, akkor elképzelhető, hogy egyéb érdekek miatt egyszerűen ez megvalósíthatatlan. A pénzügyi ágazatnak esetleg más érdekei vannak, mint a mi politikai döntéseink, és ez valóban problémás. olyan időszakot zárunk, ahol nagyon sok szó esett a rendszer szintű kockázatokról, de azt hiszem, hogy nem csak a hagyományos rendszer szintű kockázatokat kellene vizsgálni, amik a bankszektorból származnak, hanem minden rendszer szintű kockázatot. Ami a home ország felügyeleti szerveit illeti, itt természetesen a határokon átnyúló ügyletekre kell gondolnunk. A válságban több tagállamnak is voltak problémája határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatban, hiszen voltak olyan bankok, amelyeknek voltak leányvállalataik más országokban. Ez nyilván teljesen érthető piaci folyamat. És hogyha otthon probléma van, akkor először ezt otthon próbálják megoldani, de hát a problémák nyilván átgyűrűznek a egyéb országok leányvállalataihoz is, és akkor a probléma ott is megjelenik. De a home ország felügyelőjének kell alapvetően elindítania a megfelelő folyamatokat, és csak utána következik a host ország. Ugyanakkor az imént már elmondtam, hogy sokszor nagyon egyszerű véget vetni egy rendszernek és elindítani egy új rendszert. Csak egy példát mondanék, nagyon sok érdekes kezdeményezés indul, többek között a Bécsi kezdeményezés, és ezt később felkarolta a bizottság is. Tulajdonképpen az alapötlet az volt, hogy a központi bankokat, az IMF-et és a magánbankokat is együtt összefogjuk, és ezeket megpróbáljuk egyformán kezelni Nyugat-Európában, hiszen általában nagyon sok esetben a nyugat-európai bankoknak voltak leányvállalatai közép-kelet-európában. És hogyha ezeknél a bankoknál megjelenik ez a probléma, és hogyha a leányvállalatok összeomlanak közép-kelet-európában, hát akkor tulajdonképpen saját lábunkba lőttünk, és egyáltalán nem oldottuk meg a problémát. tulajdonképpen a bankszektor is végül megértette, hogy fenn kell tartaniuk az ügyleteket azokban az országokban is, ahol problémák vannak, tehát közel-kelet-európában, hiszen az egész problémakör összefügg, és a problémák átgyűrűznek egyik országból a másikba. Itt most nem az a kérdés, hogy melyik ország felügyeleti szerveivel kell felvenni a kapcsolatot, hanem arról van szó, hogy a problémák elterjedését és átgyűrűzését meg tudjuk állítani. És ez a probléma még mindig nem oldódott meg teljesen. És volt még a pénzügyi tranzakciók megadóztatásával kapcsolatban is néhány kérdés. Én az FTT-nek a 70-es években óriási rajongója voltam, de azóta sok minden megváltozott és különösképpen megváltozott az a tény, amiről már itt két-három órája vitázunk, ez a pénzügyi piacok technikai mi volta. És hogyha már erről a témáról beszélünk, mint ahogy ezt Pervans Berez is elmondta, megvan a mandátumunk a G20-aktól, dolgozunk ezen. Minden pénzügyi jellegű adó, többek között az FTT, hát rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. Most nem tudok végleges véleményt mondani az FTT-vel kapcsolatban, bár már mögöttünk áll egy másfél hónapos vita ezzel kapcsolatban. Ami egyértelmű az az, hogy a származékos eszközök felállítása egyre könnyebb az FTT elkerülése miatt, és megvannak a politikai okai is annak, hogy miért ne hozzunk létre egy olyan adót, amit utána úgyis mindenki kikerül, mert már most megvannak a lehetőségei az FTT elkerülésének. Ráadásul általában az egyszerű megoldások a jó megoldások, sőt, minél egyszerűbbek, annál jobbak. Úgyhogy egy kemény, egyértelmű és könnyen végrehajtható rendszert kell létrehozni, hiszen egy olyan rendszerben, ami nagyon bonyolult, mindenki el fog veszni. Nem szeretnék pontot tenni ennek a vitának a végére, de azért nem teljesen egyértelmű, hogy a tranzakciók megadóztatása, az egyetlen jó megoldás. Megvan a célkitűzésünk, szeretnénk a kockázatos magatartásformákat csökkenteni, szeretnénk etikusabbá tenni a pénzügyi piacot, de ehhez más eszközök is elképzelhetőek, nem csak a pénzügyi tranzakciók megadóztatása. Tulajdonképpen az a célunk, és most nagyon óvatosan fogok fogalmazni, hogy talán jobban oda kellene figyelnünk olyan megoldásokra, amiket eleve nehéz végre létrehozni, és utána pedig eléggé könnyű megkerülni. Olyan válaszokra van szükségünk, amik kimondják, hogy bizonyos pénzügyi ágazati adókra van lehetőség. Szerintem van lehetőség, lehet, hogy Mário ezzel nem ért egyet, nekem az a véleményem, hogy azért itt rejlenek lehetőségek. De a felügyelet, a szabályozás és az adóztatás közötti egyensúlyt mindenképpen fenn kell tartanunk. Sok központi bank egyébként azt mondja, és értem az érveiket, hogy annyira sok mindent meg tudunk oldani a szabályozás szintjén, hogy nincs is szükség újabb adókra. Ezeket az érveket is figyelembe kell venni. És még egyszer mondom, hogy egyensúlyt kell találni a szabályozás, és ide értem a felügyeletet és az ellenőrzést is, illetve az adóztatás között. Ez lehet, hogy egy keményebb, egy kötelezőbb, egy kényszerítőbb rendszer, de nem ez az egyetlen üdvözítő megoldás. Most. Was about, uh, having in Europe efficient financial... Ami a hatékonyan működő európai pénzügyi piacot illeti, ehhez Európában nagyon komoly beruházásokra van szükség. Szükség van továbbá a Lisszaboni agenda végrehajtására, és akkor most nem is tudom, hogy franciául kellene válaszolnom, vagy hogyan különben pervans nem lesz boldog. Jó, akkor inkább franciául fogom folytatni lehet, hogy még a francia nem annyira jól tudok, és jobban értenek engem franciául, mint amikor angolul nyilatkozom. Jó, akkor legyen franciául. Valóban Európának egy sokkal hatékonyabb pénzügyi piacra van szüksége, és tényleg kolosszális méretű beruházásokra van szükség két okból is, ezt már elmondta Pervans, az innováció, a versenyképesség fenntartása, illetve az előregedés és a demográfiai kihívások miatt. Csak hát a probléma az, hogy itt állandóan egymásnak ellentmondó célkitűzéseink vannak, és ezeket akarjuk valahogy összeegyeztetni. Ami a pénzügyi piacokat illeti, olyan pénzügyi piacra van szükség, ami megfelelő felügyeletet kap, aminek nincsenek mellékhatásai és olyan negatív kihatásai, amiket szeretnénk elkerülni, Ugyanakkor nem nyomhatjuk el magát a piacot, és nem állíthatjuk meg a beruházásokat, hiszen valahogy azért a megtakarításokat is megfelelően kell kezelnünk. Az elnök azt, hogy már is rám nézett, hogy ne beszéljek ennyit, úgyhogy gyorsan válaszolok az európai megtakarításokat és az európai beruházásokat sokkal hatékonyabbá kellene tenni, mert egyik sem működik. Éppen ezért Európában olyan finanszírozási rendszerre van szükség, ami hatékonyabb, mint a jelenlegi ellentmondások mindig vannak. Itt konkrétan az az ellentmondás, hogy ezt úgy kell megvalósítanunk, hogy a pénzügyi piac túlkapásait pedig szeretnénk megnyírbálni. Úgyhogy egyik pillért sem hagyhatjuk el. Nyilván mindenki egyetért azzal, hogy jobban kell szabályozni a piacot, de azzal is mindenki egyetért, hogy hagyni kell azért a pénzügyi piacot működni, hagyni kell a megtakarításokat és a beruházásokat működni. Szerintem ez is mindenki számára egyértelmű, úgyhogy e között a két pillér között kell megtalálni az egyensúlyt. Ez az egyensúly nem feltétlenül ugyanazokkal a mechanizmusokkal érhető el a világ minden táján. Sőt, a piac sok helyen másképpen működik, mondjuk az USA-ban, a Japánban vagy Európában. Más és más mechanizmusokra van szükség, más és más ezeknek a költségvonzata. Az Európai Parlament nyilván együttműködik a nemzeti parlamentekkel, ami nagyon fontos, és itt figyelembe kell venni a szubszidiaritást, de egyébként nem csak európai szinten, hanem világszinten is. És még az utolsó szó jogán az inflációról és a nagyon eladósodott országokról szeretnék szólni, angolul. Mindig elcsábulhat egy ország hogy az államadóságot úgy rendezze le, hogy az infláció közben megugrik. De ennek azért vannak hátrányai más területeken, és ezek meghaladják azokat az előnyöket, amit ö, eleinte reméltek. Tehát inkább legyen nagy az államadóság, és hogyan lehetne ezt megoldani? Ne infláció növeléssel. Hadd legyen egy megjegyzésem. Hamarosan, és szívesen elküldöm önöknek, bár az IMF oldalán megtalálható a neten, egy nagyon érdekes dokumentum. A fejlett gazdaságokban az államadóság GDP arányosságban nőtt. 3-4 év múlva kb. 110%-ra emelkedik majd átlagban. Ez 35% ponttal több, mint a válság előtt. A 35% azért nem kis összeg, de az ösztönző ennek a 35%-nak a 10%-a. A többi a válság miatt van ott. Én látom, hogy megjegyzéseket fogunk kapni, hogy azért ugrott meg, vagy ugrik meg az adóság néhány év múlva, mert az ösztönzőket mi ilyen formában valósítottuk meg. Nem. Ha nem lettek volna ösztönzők, még mélyebb lett volna a válság. egyre nőtt volna az adóság, és még nagyobb lenne néhány év múlva. Úgyhogy nyilván az következő hónapokban erről hatalmas vita lesz, csak eleve szólni akartam. A többi kérdése majd Mário válaszol. Mário, aztán hazamehetek? Igen, mondja az elnök. Nagyon sok kérdés a CDS-re vonatkozott, a kreditbiztosítási ügyletekre. Összefoglalóan három dolgot kellene észben tartani. Először tudni és ismerni. Ismerjük meg a piacot. Mi a CDS? Ismerni kell. Nagyon nehéz kiismerni. Ehhez segítségre van szükségünk, hogy megbirkózhassunk azzal, hogy sokan ellenállnak a termékszármazékok központosításának. Egyébként nem lenne könnyű központosítani, hiszen a központosítás átláthatóságot kíván, egyértelmű rendszert, és sok bank és sok tőzsde számára azt jelenti, hogy pénzveszteséggel jár. Úgyhogy önök, mint parlament és a jogalkotók támogassák ezt, csak így érhetjük el. A második. Döntsünk. Ha ismerjük a piacot, akkor tudjuk, hogy melyik szerződésre bólinthatunk rá, és melyikre nem. Ha valamit nem ismerünk, akkor nehéz azt mondani, hogy nem lőhet létre ez a szerződés. Tehát milyen tőke költséget szeretnénk kiróni a termék származékokra. Talán nem minden szektorban ugyanannyit. Bizonyos területeken talán kedvezményeket lehetne adni ezen kívül. milyen normáknak kell megfelelniük a kapcsolatainknak, a partnereinknek, és hogyan kell őket felügyelni. Ezen kívül a verseny. Ha Európa azt gondolja, hogy európai clearing házra lenne szükség, akkor persze hozzuk létre. De egyébként nem nulláról indulunk, már nagyon sokat dolgoztunk ezen. Úgyhogy egyetlen nem lehetne meg engem, ha lenne egy euró alapú ház. Mert ilyen még nincs. Európai van, de euró alapú még nincs. Ami a hedge fundokat illeti. Hát eléggé ki kell szélesíteni a jogszabályokat, Hát, van már létező jogszabály ezzel kapcsolatban, ezt illetően Európában és az USA-ban is, hogy a fedezeti alapokat hogy lehet bevonni, de a hitelminősítés területén is ez történt. Összefutnak a jogszabályok. És az elmúlt évben nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy összehangoljuk ezeket. Úgyhogy optimista vagyok, de Egyébként az Európai Bizottság részvétele az FSB-ben tényleg hozzájárult ahhoz, hogy az USA és Japán hatóságai megértsék a helyzetet. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti, hogy káros-e számukra a Bázel 3 hitelfelvételkor? Nem. A Bázel 3-as nagy bankokra és nagy kereskedelmi üzletekre koncentrál. Ez így is kell, hogy legyen, hiszen minnyáján úgy gondoljuk, hogy a válság nem a hagyományos kölcsön folyamatokból indult ki, hanem a spekulációból a subprime üzletekből. Úgyhogy erre koncentrál a Basel 3. Szerintem a KKV-k hitelfelvétele nem kerül veszélybe. Ugyanakkor azonban olyan bankokat szeretnénk, amelyek életképesek és ellenállhatnak a válságoknak. Bár Dominik már mondta, nem tudhatjuk, hogy mikor és hol üt ki a következő válság. de pont ezért kell ellenállóvá tenni a rendszert. Akkor még egyszer, a centralizáció a megoldás és egy robusztusabb rendszer. Ami a tőke kívánalmakat illeti az átmeneti időszakban. Egyébként a Basel 3-as folyamat ütemtervnek megfelelően halad. Most van itt az ideje, hogy megvalósítsák a nemzeti hatóságok. Erre, erre kérem önöket is, hogy ezt segítsék el. Két dologra koncentrálunk. Az egyik a paraméterek kijelölése a likviditási rátákra, a tőkerátákra Ez nem túl összetett, nyilván a finom hangolása az összetett, de a megszövegezése nem. A másik kérdés viszont a tőke minősége. melyik komponensekkel lehet felmérni a tőkét olyan ö, faktorokkal, amik globálisak. Tehát lesz a tőkének egy definíciója, amit mindenki elfogadhat az egész világon a történelmi háttér eltér. Úgyhogy minden országnak megvan az elképzelése. Van egy egyezményünk. Na most akkor megváltoztatjuk a tőke definícióját, és mindenki el is fogadja egy nap alatt. De hogy is erre időre van szükség ehhez. A jogszabályok, a kiigazítási rendszerek, ehhez idő kell. Ezért fontos az átmeneti időszak. Elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a piacok felkészülhessenek. És ez, ez a lényege az egyességnek. Dominik, Dominik már válasz. Nem. Az anyaország és vendéglátó ország felügyeleti szerveit, illetően az elmúlt években úgynevezett szuverén kollégiumokat valósítottunk meg, ezek felügyeleti szervek a határon átnyúló tranzakciókra, és ők kicsit lefaragtak ebből az ellentétből, hogy anya ország és vendéglátó ország ellentét. Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy az emók szervezete és rendszere nagyon jó erre, hogy miért legyen a kockázati tanácsoknak része a központi bank. A központi bankok, pontosan ők voltak az elsők, akik rámutattak a válságra. Az FSB és nagyon sok más 2004-es, 2005-ös éves ö, mérleg már előre jelezte ezt a válságot. Úgyhogy szerintem pontosan a központi bankok azok, akiknek nagy a szerepe, és lesznek persze ö, piaci felügyeleti képviselők is, mindenki benne lesz ebben a tanácsban. Szerintem letudtam mindent. Köszönöm. Köszönöm. Csak megköszönném itt a vendégeknek azt, hogy ennyi kérdésre válaszoltak, és hát a képviselőknek is megköszönöm a türelmét. Nem fogom most összefoglalni az eddigieket, mert minden időt odaadtam a az előadóinknak. Érdekes idők következnek, mert végre kell hajtani azt, amit eldöntöttünk. Köszönöm, hogy itt voltak, és remélhetőleg jövőre ugyanígy beszélgetünk. Köszönöm. sorry, but <laughs> it's a, a scramble.